I think we can start. Beide da. Ja, schönen guten Morgen zu. Jó reggelt kívánok, folytatjuk a szakbizottság ülését. A koordinátorok határozatait kiosztottuk, valamint a 29. koordinátorülést eredményét is kiadtuk, hogyha 15 óráig nincsen ellenvetés, elfogadottnak tekintjük ezeket. Szavazás. Először próbaszavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. niemand zu viel. Niemand. So, die Abstimmung Hat's geklappt? Abstimmung ist. Moment, Gesina hat Schwierigkeiten. Gesinának még nehézségei vannak. Egy pillanat. Lezárom a szavazást. Minden rendben van. Egy szavazókártya hiányzik, ezt pedig jegyezzük. Akkor megkezdjük a engedélyezett méretre E, vonatkozó anyag szavazását. Első módosító ki van mellettem? Ki van ellenem? Kitartózkodott. Elfogadtuk. Tízes módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. Egyes módosító, corresponding part, ki van mellette? ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító. Erről nem szavazhatunk, nem befogadható, <clears throat> ugyanis a második olvasatban vagyunk, és csak olyan módosítókat itt csak a szakbizottság tagjai és pottagjai nyújthatnak be módosítókat. Hármas módosító mellettem, ellenem, tartózkodó, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Hetes módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. Hatos módosító. Nem, ezt visszavonták. Nyolcas módosító, bocsánat, nem, nem mondja az elnök. Egyes módosító, mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítva. <clears throat> Kilencest visszavonták, zárószavazás. Név szerinti szavazás. Ki támogatja? Megnyitom a szavazást. Entschuldigen. Mhm. Ja. ja. von 39. Ne? 39 von 41 ja. Daten haben das können Sie abschließen. Okay. Ja, äh, äh, äh Entschuldigung, äh, Herr, Präsident. Herr Präsident. Ja. oui. Euh, veuillez m'excuser, j'ai oublié ma carte de vote. Elfelejtettem a szavazókártyámat. Ugyan úgy szavazok mindenről, ahogyan Árnatú kolléganőm, kérem tekintsék ezt így. Okay. Merci. Oké. Okay. Ah. Dann würde ich sagen, machen wir die Abstimmung nochmal. Sagen Sie, machen Sie nochmal. Äh, dann breche ich jetzt die Abstimmung ab. Wir machen sie nochmal. Akkor még egyszer szavazunk. Hárman nem rendelkeznek szavazókártyával. Őket kérem, hogy emeljék fel a kezüket. A zárószavazásra térünk rá. Megnyitom a zárószavazást, és kérem, hogy akinek nincsen szavazókártyája, kézzel jelezze szándéket mellette. Egy-kettő ellenem akkor csak ketten támogatják, mármint azok közül, akiknek nincs itt a kártyája, lezárom a szavazást. 41-en mellettem, tartózkodás nélkül. Hát ez jó bonyolult volt. Leichfried úr, gratulálunk, egyértelműen támogatták, hát gondolkodjék el ezen, hogy mit csinált. Következő szavazat. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségről szavazunk. Kettes módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellettem, ellene tartoskodás elutasítva. Ötös módosító, mellette ellene tartoskodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartoskodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Und hat jetzt die Karten, die zwei, die keine Karten haben? Also. Akinek nincsen szavazókártya, kérem, hogy ő is jelezze mellette tehát. Lezárom a szavazást. 42-en <clears throat> szavaztak, 37-en mellette, 60 ellene tartózkodás nélkül. Itt is gratulálhatunk Dominik Riké kollégánknak a munkához. Wir kommen jetzt European Aviation Európai um, Repülős Biztonsági Ügynökség. Egyes módosítom, kitámogatja. Ki van ellenem? Kitartóskodott, elutasítva. Kettes módosító, mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas módosító, mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elutasítva. Négyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellettem, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ellenőri, le kell ellenőriznünk, tehát lássuk az ötös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 34-en mellette, 7-en ellene. Ezt elfogadtuk, de kérem szépen, hogy egy picit világosabban jelezzék kéz eh, felemelésükkel a szavazási szándékukat. Hatos mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító. Részenkénti szavazás első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem. <clears throat> Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt a második részt. Megnyitom a szavazást. Herr Pieper? oké, okay. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-26 ellenében. 8-as módosító. Mellettem. Bocsánat, fogyottá vált. Most a kompromisszumról szavazunk, mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es módosító, ki van mellettem? Ki van ellenem? kitartózkodott, elutasítva. Zársz végszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 a mellette, 5-en ellene tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Dominiknak. Európai Vasúti Ügynökség következő, melyről szavazunk, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító, szóbeli módosítóval módosítva, ajánl a Sanders asszonyém, ellenzi valaki szóbeli módosítót. Akkor a szóbelivel együtt szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki van mellettem, ki van ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es módosító kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elutasítva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 37 hat ellenében tartózkodás nélkül elfogadtuk. A Cezárról szavazunk, a légi közlekedés biztonsága egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig név szerint zárszavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-5 ellenében elfogadtuk. Most pedig az általános költségvetés mentesítéséről szavazunk. Egyes módosító mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? Hármas módosító. Ki van mellettem? Ki van ellene? Ki az, aki tartózkodott elutasítva? Egyes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott, elfogadtuk. Hatos módosító, mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító, ki van mellette? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Kilences módosító mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 14-es és a 13-as, ez azonos a kettő, mellette ki van, kiszavaz nemmel, kitartózkodott. Elfogadtuk. Lássuk a zárószavazást, elektronikus módon megnyitom a szavazást. ülést, azaz a szavazást javít az elnök. Tehát uh, ugye szép lett volna, ha az ülés zárom lenne, de távol legyen. A szavazást lezárom, 37-6 ellenében elfogadtuk ezt is. Gratuláltunk, gratulálunk Pininski kollégának. Thank you.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

az államtitkár helyettes urat szívélyesen közölöm, üdvözlöm a lett mezőgazdasági minisztérium képviseletében, Ozega Vilpina úr, köszönöm szépen, hogy eljött, a lett elnökség programját fogja bemutatni a turizmus területén. Sok szeretettel hallgatjuk meg. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt elnök úr, Krámer úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy a turisztikai és közlekedési szakbizottságba meghívást kaptam, és nagy örömmel osztom meg önökkel a legfontosabb, legaktuálisabb témákat ezen a területen, és a lett elnökség programját is szeretném ismertetni a e tekintetben. Év elején bemutattuk a prioritásainkat a lett elnökségben, egyéb területeken, amelyek ennek a szakbizottságnak a mandátumába is tartoznak, de ma konkrétan a turisztikai szektorra szorítkoznék a prezentációmban. És arról fogok beszélni, hogy Európában hogyan képzeljük el a turisztikai szektor fejlesztését. Az Európai Unió GDP-nek mintegy 5%-át teszi ki ez az ágazat, de a további kapcsolódó iparágakkal együtt több mint 10%-ra rúg ez az arány. Az Európai Uniós turisztikai ipar legalább 10 millió embernek ad munkát az Európai Unióban. 1,8 millió vállalkozásról beszélünk, vagyis elmondható, hogy ez egy rendkívül fontos ágazat a gazdasági növekedés szempontjából. Az Európai Unió a világnak a legkeresettebb, leglátogatottabb régiója, 40% a világ utazóinak az Európai Unióba látogat el. De ahhoz, hogy megmaradjon ez az örvendetesen magas arány, nem szabad a babérjainkon nyugodnunk. Nagyon fontos, hogy erősítsük az Európai Uniót, mint vezető turisztikai destinációt, és a legújabb, legfrissebb trendekhez igazodjunk, és megfeleljünk a kihívásoknak és a turisztikai ágazatban. Három legfontosabb feladatot és kihívást azonosítottunk be a turisztikai szektor fejlesztése szempontjából. Az első az Európai Unió, mint egyes számú turisztikai destináció helyének megtartása, a második a turisztikai termékek kialakítása, a harmadik pedig a jogi keret kialakítása a turisztikai ágazatban. Az elsőre térnék rá először, mint az Európai Uniónak, mint turisztikai destinációnak az erősítése. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egyre nagyobb a konkurenciánk egyéb destinációk tekintetében, a délkelet-ázsiai régió és Kína erősen feltörőben vannak, a gazdasági fejlődés szempontjából tehát más régiók is megragadták ennek a lehetőségét. Mi a trió elnökség részéről arra törekszünk, hogy fenntartsuk az Európai Unió státuszát, mint vezető turisztikai destinációt. Nagyon fontos, hogy a tagállamok cseréljék a legjobb gyakorlatokat, a tapasztalatokat, és az európai branding márkanév kialakításban is mindenkinek aktívan részt kell vennie. Annak érdekében, hogy az európai turisztikai iparágat erősítsük, nagyon fontos, hogy továbbfejlődünk, és a marketinget továbbfejlesszük. Az Európai Uniónak magas minőségű és fenntartható turizmus iparra kell törekednie. A, a turizmus területén folytatott szakpolitikában az egyes desztinák közötti együttműködést kell továbbfejleszteni, és a határokon átnyúló és a határvidéki projekteket is támogatnunk kell. Ennek a leghatékonyabb módja az, hogy lefedjen mindent a tevékenységünk. Nagyon fontos, hogy úgy adjuk el Európát, mint egy egységes destinációt. Európai imidzsre van tehát szükségünk. Kínával és Közép-Kelet-Ázsiával has, eh, ehhez hasonlóan, hiszen így tudjuk a költségeket csökkenteni, és így tudjuk megfoghatóvá tenni Európát, mint destinációt. Számos európai régiót le kell fednünk a munkálataink során, egyúttal nagyon fontos az is, hogy kihangsúlyozzuk, melyek a közös kulturális értékeink, de egyúttal a sokszínűségünket is meg kell jeleníteni a különböző konyhaművészeti különlegességet, a különlegességeket, a kulturális örökségeket, a különböző régiók sajátosságait. Most a második kihívásra térnék rá, a turisztikai termékek kifejlesztésének feladatára. A lett elnökség különösen a digitális technológia fejlesztésére helyezi a hangsúlyt hiszen digitális korszakban élünk, és ezáltal új szolgáltatások is létrejöttek a turisztikai ágazatban is. Jelenleg az utazók több mint 95%-a digitális információk alapján utazik, és tervezi meg az úti céljait. Számos tényező fontos e tekintetben, a, például a, a szolgáltatások innovációja, a digitális technológiák használata, illetve az adott szektorban dolgozó emberek képességeinek, készségeinek fejlesztése. Ez az egyik prioritásunk a lett elnökség részéről, és március végén az informális versenyügyi tanács alkalmával tervezzük megbeszélni a digitális gazdaság kérdéseit. Ezen ülésen fontos témákban fogunk eszmecserét folytatni a turisztikai szektor szempontjából is, és lesz egy digitális meetingünk júniusban, ahol a digitális, európai digitális potenciált és az európai digitális közös piacot fogják megbeszélni a résztvevők. Meg kell értenünk azt, hogy az információs technológiák felgyorsított fejlődése mi tőlünk is új feladatokat kíván, a vállalkozásokat kell tudatosítani, különösen a KKV-kat, nagyon fontos a képzés, az oktatás, az, az, az IT technológiák előnyeiről, hiszen a, az ügyfelekkel felgyorsulhat az információ, a határokon átnyúló partneri együttműködések erősödhetnek, illetve a legjobb gyakorlatok cseréjére, tapasztalatcseréjére is sor kerülhet. Az informatikai technológia segítségével. Nagyon fontos, hogy személyre szabott az ügyfelek igényeinek megfelelő szolgáltatásokat kínáljanak a turisztikai szektor dolgozói, és a, a, a legújabb trendekhez igazodjanak, hiszen itt a méretre szabott és környezetbarát turisztika játsza elsősorban a szerepet napjainkban az utazók, a turisták egyre inkább odafigyelnek a, az ökológiai lábnyomra, a környezetvédelmi aspektusokra, vagyis nagyon fontos a környezet tudatos szolgáltatások nyújtása. Az infrastruktúra területén is fontos, hogy diversifikáljunk, nagyon fontos, hogy a különböző kulturális, természeti örökségekhez hozzáférjenek a turisták. Az antropogén vagy ember által kiváltott károkat csökkenteni kell a klímaváltozás elleni harc keretében is. A KKV-kat képessé kell tenni arra, hogy klasztereket formáljanak, hiszen így versenyképesebbé válnak, és minőségibb lesz a termék is, amit előállítanak, illetve az innovációt is erősítik. Az olasz elnökség nyomán a lett elnökség szeretné erősíteni a tagállamok közötti együttműködést a turisztikai szektor különböző szegmenseiben. És a harmadik kihívásra térnék rá végül, amely a fenntartható jogalkotási keret megteremtésében áll. Annak érdekében, hogy fenntartható szakpolitikát tudjunk kialakítani, nagyon fontos, hogy ezt a szakpolitikát egyéb szakpolitikákba is beágyazzuk, mint például a logisztika és a közlekedés fejlesztése, egyúttal nagyon fontos a természeti és kulturális örökségek megtartása. Például azt látjuk, hogy a különböző séta hajózási kínálat nagymértékben növekszik, és ennek pozitív kihatásai vannak a gazdaság fejlődésére is. De nagyon fontos, hogy a negatív kihatásokat, a környezeti kihatásokat csökkentsük, vagyis a fenntarthatóság, a felelős tengeri hajózás kérdéseit elsődleges ebből a szempontból. Ami pedig a turisztikai szakpolitika jövőjét illeti, együttműködünk a bizottsággal, a tekintetben, hogy meg, ö, felrajzoljuk az új prioritásokat a turisztikai szakpolitikával. Például a digitalizáció, a KKV-k digitalizációja ebben a szektorban, illetve a fenntartható és felelős turizmus fejlesztés. Az ezzel kapcsolatos eszmecseréket tovább folytatjuk. A luxemburgi elnökség idején is az éves turizmus fórum alkalmával, hiszen ez kiváló platformot kínál az Európai Uniós intézmények és egyéb stakeholderek közötti párbeszéd folytatására. A jövőre nézve azt hiszem, hogy rendkívül fontos az, hogy a szabályozási, a jogalkotási keret kiegyensúlyozott legyen, a KKV-k könnyen tudják ezt használni, és a nemzetközi versenyképességük is erősödjön. Jelen pillanatban folyamatban vannak a munkálatok a turisztikai, az utazási csomag irányelv tekintetében. Ez az irányelv arra hivatott, hogy az utazókat jobban védje, és a turisztikai szektor érdekeit is egyértelműen szolgálni fogja. Azt tervezzük, hogy a háromoldalú megbeszéléseket az aktív turisztikai szezon elejéig lezárjuk. Végül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy azt kell biztosítanunk, hogy bármilyen új kezdeményezés, amely egyszerűsíti a növekedést és a versenyképességet erősíti, ez mindig olyan kezdeményezés, amely KKV barát. Nagyon fontos tehát, hogy az administratív terheket csökkentsük a vállalkozások tekintetében, és a tagállami együttműködés is erősíteni kell a turisztikai szektorban. Ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy van egy új turizm Task Force-unk, egy turizmussal kapcsolatos különbizottságunk, már kihangsúlyoztam, hogy mennyire fontos a gazdasági fejlődés szempontjából ez a szektor és ezért elköteleződtünk a tekintetben, hogy a következő prioritásokon dolgozzunk. Az Európai Unió mint első számú turisztikai destináció fenntartása és erősítése, a turisztikai termékek továbbfejlesztése és a megbízható jogalkotási keret megteremtése. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm még egyszer a figyelmüket, nagy örömmel meghívom önöket Rigába ezúttal is, Június 15-16-án Rigában kerül megrendezésre az Európai Uniós balti tengeri térség stratégia platform, és itt ennek alkalmával a turizmussal is foglalkozunk, a kulturális és természeti örökséggel foglalkozunk a partmenti vidékeken. Köszönöm, és szívesen várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt az előadást. Most pedig Faneken úr következik egy kérdéssel. Köszönöm szépen. Először is szeretném kifejezni nagyra becsülésemet ez iránt, a rendkívül átfogó és informatív prezentáció iránt. Minden jót, és sok sikert kívánok a megvalósításához a következő négy és fél hónap során a gyakorlati alkalmazás területén. Egy aspektust szeretnék kiemelni, amelyet talán nem hallottunk a prezentációban, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ez pedig a biztonság kérdése az Európai Unióban. Múlt hétvégén kerültek nyilvánosságra azok a statisztikai adatok, amelyek a párizsi turizmus csökkenéséről adtak hírt a januári merényletek nyomán. Óriási ö, csökkenés látunk a turisták számában Párizsban. És a kérdésem, a digitalizáció mentén és a környezetvédelmi aspektusok mentén talán a védelem, a biztonság kérdése is fontos lehet az önök munkája során a bizottságban és az elnökségben itt már jártuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a szocialista frakció nevében is ezt a bemutatót. Valóban az a helyzet, hogy a közlekedési terület nagyon sérülékeny szektor, hiszen a turizmus nagyon sok mindennel összefügg, ugye itt a biztonságról hallottunk a kollégától, ez egy fontos aspektus, illetve egy ország imidzse is döntő fontossága tekint, illetve az, az is nagyon fontos, hogy egy adott ország infrastruktúrjával mi a helyzet. Ez is fontos az image kialakítás szempontjából, hogyha nincs megfelelő infrastruktúra, akkor a legjobb hotelajánlatot sem lehet kihasználni akkor, hogyha um, többszöri átszállással lehet csak megközelíteni esetleg ezt az adott hotelt, vagyis nagyon fontos az infrastruktúra, a fenntartható um, a infrastruktúra, ugye fenntartható szót ön is kihangsúlyozta, ezt teljes mértékben támogatom. Én azt hiszem, hogy az infrastruktúrát kell itt kiigazítani, annak érdekében, hogy az Európai Unióban a turisztikai szektort is tovább tudjuk fejleszteni. A kérdésem is a tagállami együttműködés irányába mutat, ezt ön is említette, mi tudjuk azt, hogy Európa valóban nagyon népszerű destináció, de azt is tudjuk, hogy sokan az Európai Unión kívül az Európai Unióba szívesen ellátogatnának, de a vízum engedélyeztetési eljárások akadályokat gördítenek az útjukba. Ugye senki nem, nem szeretne napokig sorban állni különböző követségeken, ezért inkább máshová utaznak ezek a harmadik országbeli emberek. Például, hogyha az Európai Unióban valaki fürd, fürdőzni szeretne, ugye nagyon jó lehetőségek vannak erre, de sajnos a vízum kérelmek miatt inkább Marokkóba vagy Tunéziába utaznak ugyanezek az emberek, ami természetesen szintén helyes, ne értsenek félre, de azt hiszem, hogy ezek a, a vízum korlátozások nagyon károsak. Ez a kérdésem ön felé, Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, de a kérdésem az, hogy a, az önök elnökségének ez prioritását képezi-e? Itt ugye tudatosítani kell belpolitikai szempontból is a tagállamokat. Ez az első kérdésem. A második kérdésem. Természetesen helyes módon beszélt ön is arról, hogy új, innovatív termékekre van szükségünk, ebben a szektorban, és nagyon fontos, hogy összehangoljuk a digitális technológiákkal ezt az egész kérdést. A kérdésem az az, hogy ezt mennyire konkrétan képzeljük el. Ugye azt hiszem, hogy többen ezt már használják is, de mégis miről van itt szó konkrétan? Milyen innovatív termékeket kell itt elképzelnünk, amelyeknél az Európai Unió kiemelkedhet, mint különleges terület a másik pedig a képzés-oktatás kérdése a szektorban. A kérdésem az, hogy konkrétan milyen területeken képzelhetjük már el ezt a képzést. Ugye nyilván az informatika, a nyelvtanulás jut eszünk belőször, de talán konkrét példákat is szeretnénk hallani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Robert Zile. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe. Lilfa Lapinya asszony, köszönöm, hogy bemutatta a turisztikai szektorral kapcsolatos e- elképzeléseket. Ugye a mi szakbizottságunknak ez a mandátumába tartozik, de mint ön is tudja, a közlekedéssel ennél sokkal többet foglalkozunk, hiszen ennek egészen más státusza van, mint a turisztikai szektornak több prioritást is említett a prezentációjában, az elsőre térnék rá. Ugye Európának, mint márkanévnek tovább kell fejlődnie, úgy, mint Ázsiának, ugye ez az ázsiaiak számára, hiszen nagyon sok japán, kínai turista látogat el az Európai Unióba. A kérdésem az az, hogy hogyan képzelik el ezt az irányváltást, a tagállami brandingeket, hiszen minden egyes tagállam most külön dolgozik a márka nevén, hogyan képzelik ezt el Európai Uniós szinten ezt a váltást, ezt a branding váltást, mert hogy például erre nincsenek források, nincsen költségvetés, akkor nem tudom, hogy ezt hogy lehetne elérni. Például Svájcban van a Gletscherbán, amit nagyon ügyesen adnak el a svájciak, mint speciális svájci terméket, különböző kötött pályán mozgó vasúti kocsikról beszélünk, amelyek különlegesek. Nem tudom, hogy önöknek mi az elképzelés az európai branding tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az államtitkár úrnak is az előadását. Én teljes mértékben támogatom az említett prioritásokat, és nagyon hasznos, hogy az idegenforgalom prioritásaival foglalkozik a szakbizottságunk. Nem túl távoli múltban, az előző ciklusban az idegenforgalom nem élvezett ilyen kiemelkedő szerepet, úgyhogy én mindenféleképpen üdvözlöm a javaslatát. Nagyon fontos, hogy vezető szerepet játszunk a sokszínűség, sokféleség elősegítésében, a fenntarthatóság elősegítésében, illetve a márkanév kialakításában. Digitális termékeket is ki kell fejleszteni, és amikor a digitális gazdaságról beszélünk, például Baszkföldön, erre mi is hangsúlyt helyezünk. Rengeteg turista látogat el Baszkföldre, és én ezt a tényt üdvözlöm, úgyhogy ez egy nagyon jó példa lehet. Ha megnézzük a forrásokat, ezeket a legoptimálisabban kell kihasználnunk, ugyanakkor a vezető szerepünkről sem feledkezhetünk meg, a fejlesztést az idegenforgalomban egyenletesen kell felosztani az erőforrásokat. Az egész Európai Unióban be kell vetni az idegenforgalom fellendítésére. És ez vonatkozik a képzésre, oktatásra, illetve arra is, hogy az idegenforgalmat felvirágoztassuk az Európai Unió kevésbé fejlett részeiben. 2030-ig várhatóan emelkedni fog az Európába látogatók száma, tehát meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyire fontos konkrét projekteket kidolgozni, például az egységes égbolt javaslat kapcsán, hogy elhárítsunk mindenféle akadályt az Európai Unióba történő látogatás előtt, gondolunk itt a vámokra, a repülő árakra. Tudjuk, hogy az idegenforgalom bővülni fog, és ez komoly bevételt az az Európai Unió számára is. Együtt kell működnünk természetesen más ágazatokkal is, nem tudom, hogy a tanácsnak e vonatkozásban milyen javaslatai vannak, illetve foglalkozik-e a különböző ágazatok közötti interoperabilitásra. A közlekedés itt különösen fontos, a más ágazatokra is vonatkozik mindez. sokkal kifinomultabb márka neveket kell kidolgoznunk, annak érdekében, hogy a kívánatos előrelépést meg tudjuk tenni a digitális gazdaság tekintetében. Köln kolléga. Köszönöm szépen. Én szeretném ott folytatni, ahol Bilbao kolléga befejezte. Itt a finanszírozásról, az idegenforgalomról, közlekedésről beszélünk. Szeretném kérdezni, hogy a lett soros elnökség szerint mit lehetne még tenni, hogy a súlypontok kapcsán a finanszírozást úgy tudjuk átalakítani, hogy ezáltal az idegenforgalmi igényeket, vagy az idegenforgalom fejlesztését is minél inkább figyelembe vegyük, hogy a források olyan területekre is eljussanak, amelyek az egész Európai Unióban az idegenforgalmat segítik elő. Karimedeli következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a miniszter asszonynak is, hogy eljött. A fenntartható turizmusról szólt korábban az előadásában. Nos, ugye tudjuk azt, hogy ma nagyon messze vagyunk a fenntartható turizmustól, inkább egy ipari, industriális turizmus tanúi vagyunk, a helyi forrásokat rendkívüli módon leterheli ez a turizmus. Azt látjuk, hogy az urbanizáció már óriási kontrollálatlan méreteket is öltött napjainkban, illetve árkonkurencia is dühöng, mint ahogy azt a kollega is említette, és ez is igen negatív hatással áll, van erre a, jelenti, erre a jelenségre, és a klímaváltozásra is negatív hatással vannak ezek a jelenségek. Nem tudom, hogy a klímaváltozási csúcson önök mit terveznek, milyen állásfoglalásuk lesz ebben a szakpolitikában a lett elnökség alatt milyen szakpolitikai intézkedéseket terveznek a tekintetben, hogy valódi fenntartható turizmus alakuljon ki Európában. Ez mind az utazások módozataira vonatkozik, mind pedig a klímaváltozás egyéb aspektusainak a figyelemrevételére. Ez az első kérdésem. A második miniszterasszony milyen eszköztárban gondolkodik? Ugye itt a kulturális, természeti, történelmi örökségről beszél, de mi konkrétan a program ezzel kapcsolatban? Van már egy COSM programunk, ami a, a KKV-kat segíti, önök erről mit gondolnak, és a turizmushoz való általános hozzáférés, mint cél tekintetében a turisztikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon fontos, ugye a fogyatékkal élők, illetve a szegényebb lakosság tekintetében is. Erről mi az elképzelésük? Az utolsó kérdésem pedig, ugye valóban vannak jó gyakorlatok, bevált gyakorlatok, és én azt gondolom, hogy a fenntartható ö, turizmusban ez is rendkívül fontos. A kérdésem az, hogy ö, itt ö, milyen ö, projektekben gondolkoznak, milyen, esetleg milyen kísérleti projekteket terveznek a e tekintetben. Péter Lundgren. Köszönöm, Péter Lundgren. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsikét összezavar, amikor azt hallom, hogy az EU fejleszteni fogja az idegenforgalmat Európában. Én magán személyként. Én úgy gondolom, hogy az egyes országok eltérő jellegűek, eltérő a táj az egyes országokban. Nem tudom, hogy itt EU szinten hogyan lehet az idegenforgalmat fejleszteni, mire gondol konkrétan e tekintetben. Ha Európát egy egységként akarjuk úgymond értékesíteni, vagy egy könyvet feltenni az internetre Európáról, akkor nem tudom, hogy ez hogy működik. Az idegenforgalomnak szerintem összehangoltnak kell lennie. Minden egyes tagállamnak fenn kell tartania, meg kell őriznie az egyedi jellegzetességeit, amikor az idegenforgalomról beszélünk. Ertug úr említette a vízum könnyítéseket. Miközben a terrorizmus fenyegetésével nézünk szemben, ha körülnézünk itt a parlament előtt is, fegyveres katonák masíroznak. Nem hiszem, hogy ebben a helyzetben könnyítenünk kéne a vízum előírásokat, éppen ellenkezőleg számos alkalommal látjuk, hogy a terrorizmus pontosan e, az ilyen könnyítésekből fakad. Köszönöm szépen, Slotowski kolléga. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, 2030-ban 2013-ban 7%-kal emelkedett a Lengyelországban látogatók aránya, ami egy igen jelentős emelkedés. És mindössze fél százalék látogatott ebből a turista áradatból a mi régiónkba, ami egyébként egy nagyon vonzó, kulturálisan és egyéb szempontból is. Torinban is van egy híres torony, nem csak Pízában, ezért az én városom. Vannak olyan régiók Európában, amik nagyon vonzóak, kedveltek az idegenforgalom szempontjából, de ezeket nem használjuk ki, nem aknázzuk ki kellőképpen, miközben vannak erre forrásaink, tehát azt szeretném öntől megtudni. Vannak-e valamilyen elképzelései arra vonatkozóan, hogy az idegenforgalmilag vonzó régiókban, ahol egyelőre még elmarad a látogatók száma kívánatostól, hogyan lehet az idegenforgalmat továbbfejleszteni, mit kíván az elnökség ez ügyben tenni? Köszönöm szépen, nem is tudtam, hogy ez a Lengyelországban, de hát az ember mindig tanul. Most pedig Újhelyi István következik. Arund. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az elnök úrnak és a titkárságnak, hogy a mai beszélgetést lehetővé tették. Tegnap nekem módon volt megismerkedni államtitkár asszonynal és kollégáival, és arról megbizonyosodtam, hogy a turizmus iránt elkötelezettek és értenek is hozzá. Ezzel együtt szkeptikus vagyok az egész működésünk kapcsán, nem a bizottság, tehát nem a mi TRAN bizottságunk működése kapcsán, hanem az egész soros elnökség intézménye kapcsán. Eh, tehát mire megválaszolja államtitkár asszony a most feltett kérdéseinket, addigra szépen le is telik a fél éves elnöki időszak. Ezért eh, muszáj koncentráljunk közös turisztikai lobby érdekében egy-két kérdésre. És eh, én ezért most két dologot szeretnék erősíteni. Az egyik, amit nagyon örülök, hogy hallottam az ön előadásában, ez az Európa brand kérdés amelyről nagy viták vannak egyébként a különböző nemzeti országok, hatóságok, és itt a parlamenten belül is, mert nem mindenki érti, hogy megváltozott a világ turisztikai üzletága, hogy most már nem csak egyes térségek Európán belül versenyeznek egymással, hanem egész kontinensek is versenyeznek egymással. Tehát ha a következő fél évben önnek sikerül elérni, hogy folyamatosan napi renden legyen, nem csak itt nálunk ebben a bizottságban, hanem minden egyes fórumon, amíg Riga irányítja a folyamatot, hogy ott legyen az Európa brand kérdésköre, akkor utána könnyebb lesz az egyes szakpolitikusoknak, vagy a következő elnökségeknek ezt tartalommal megtölteni. Tehát ez az egyik, amit szeretnék kérni, hogy a sok minden kérdés mellett mindig mindenhol mondják el a következő fél évben, mert ezzel ott marad a fülekben, és talán olyan emberek is hozzászoknak, akik egyelőre nem értik, hogy erre miért van szükség. A másik, a második. Ebben a fél évben szerintem le fogja kötni a figyelmet a Juncker csomag, és annak eh, megvalósításával kapcsolatos vita a bizottságon belül is, az Európai Parlamenten belül is, és az Európai Tanács üléseken is. A Juncker csomagot én, mint szociáldemokrata, egyféle módon tudom vizsgálni, teremt-e új munkahelyeket? Hoz-e szociális biztonságot Európa lakosainak. De egyelőre Juncker úr és kollégái nem értették meg, hogy a mi ágazatunknak, a turizmusnak a fejlesztése, működése egyes nemzetállamokban a jogi környezete és az összeurópai támogatása az egyenes összefüggésben van a munkahely teremtéssel, vagy éppen a munkahelyek megszűnésével. Ezért azt szeretném javasolni a rigai elnökségnek, hogy arra találjon eszközt, hogy minden egyes európai tanácsülésen, és nem csak akkor, amikor ön a szakminiszter kollégákkal egyeztet, hanem amikor más fórumokon, a foglalkoztatástól az oktatásig, beszélnek a Juncker csomagról és a következő évekről, akkor legyen ott a fejekben a turizmus. Már az önmagában siker lesz, hogyha az Európai Parlament turisztikai lobbistái mellett a tanács oldaláról is kapunk segítséget, és ebben nagyon-nagyon köszönöm, hogyha támogat minket. Még egy megjegyzés azért is, mert olyan országból jön, amely különösen közel van a válságzónához. Mindig elmondom mindenhol, a turizmus a béke iparága, tehát figyelnünk kell arra, hogy terrorizmus és Európa határain lévő válság övezetek nem segítenek a közös céljainknak. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Claudia Köszönöm szépen, Claudia Papadel. Mm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a államtitkár asszonynak is, aki ma körünkben van. Nagyon örülök, hogy az idegenforgalom prioritást élvez a lett soros elnökség számára, és ez számunkra is egy komoly prioritás. A szakbizottság tagjaként egyben azt a frakcióközi csoportot is vezetem alelnöként, amely az idegenforgalom fejlesztésével foglalkozik. 150 tagunk van, 150 képviselő dolgozik ezen a területen, gyakorlatilag az EU összes országát képviselik, és az összes politikai frakciót. A ciklusunkban tehát elmondható, hogy minden intézmény számára az idegenforgalom prioritást élvez. A közlekedési szakbizottság tagjaként én azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudjuk hangsúlyozni a régiók szerepének erősítését Európában. Csodálatos régiók vannak, és itt most nem csak a nagyvárosokra vagy a fővárosokra gondolok, hanem az egyes régiókra, amelyek rendkívül vonzak, de nem fejlődtek eléggé. Tehát európai szinten kellene erre a problémára valamilyen megoldást találni, forrásokat ehhez rendelni. Ez természetesen az infrastruktúra fejlesztésével szorosan összefügg. A következő kérdést szeretném itt feltenni. A tapasztalatomra, ép, tapasztalatomra építve az elmúlt évek során valóban nem, ér, nem élvezett prioritást az idegenforgalom Európában. Tehát itt most szélesíteni kell a fórumot, és itt gondolok akár egy idegenforgalmi év meghirdetésére is, ezt mi mindenféleképpen támogatnánk, hiszen az idegenforgalom nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem a gazdasági fejlődés motorja is lehet, a KKV-k fejlődésének motorja az egész Európai Unióban. A Juncker csomag is kitér az idegenforgalomra, és számos olyan eszköz tartalmaz, ami kézzelfogható módon lendítené fel az idegenforgalmat, és én azt szeretném, hogyha a lett elnökség erre erőteljesebben összpontosítani. Számos egyéb szempontra is természetesen fel lehetne figyelni a, hívni a figyelmüket. A kulturális idegenforgalomnak is prioritást kell kapnia, hiszen számos olyan kulturális látványosság van, amit mindenféleképpen előtérbe kellene állítani. És nem feledkezhetünk meg arra, arról sem, hogy a Európa más földrészekkel is versenyben áll, tehát egyfajta közös marketingre is gondolnunk kell, egy európai idegenforgalmi brandre, márkanévre. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen egységesítjük az idegenforgalmat, hanem egy olyan integrált platformra gondolok, ami elősegítheti egész Európában az idegenforgalom fejlődését, az egyes tagállami sajátosságokat is figyelembe véve. Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt most lezárom a hozzászólásokat. Monti, Bruno Gollnisch, Claudia Montero. Und, uh, bitte um zwei Minuten... Ők következnek még, és kérem, hogy két-két percben, hiszen kifutunk az időből. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék csak említeni. Az első, Európa, mint úti cél reklámozása. Ez egy nagyon érdekes koncepció. A bevezetőben is hallottunk arról, hogy ez a kisebb régiók számára is hasznos. Ez konkrétan hogyan látja megvalósíthatónak, vagy valamilyen alapra gondolnak, vagy milyen finanszírozási forrásokra gondol, ezek honnan származhatnának. jó lenne, hogyha ezeket a kisebb régiókat nem hanyagolnánk el. Ami pedig az utazási csomag irányelvet illeti, említette a kkv szerepét az idegenforgalom fejlesztésében, a munkahelyteremtésben. Én Írországból jövök, és számos kis vállalkozó működik nálunk az idegenforgalomban, akiket erőteljesen foglalkoztat az, hogy hogyan hirdethetik a kis panziójukat vagy golfpályájukat az interneten, és nem, tud, nem nincsenek tisztában azzal, hogy ez az irányelv milyen felelősségeket ró majd rájuk nézve. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az államtitkár asszonynak Partvidéki idegenforgalomról eh, szeretném kérdezni. Ott eh, eh, a kék fejlődés különösen fontos szerepet kap a jövő szempontjából. A sétahajózásban, vagy a hajó turizmusban várhatóan a jövőben egyre többen vesznek majd részt, és ez egyébként egy környezetbarátabb idegenforgalmat is jelent. Én az északi tengeri régióból származom Németországban, és itt azt szeretném, hogyha az idegenforgalom fellendülne ezen a területen is. A kérdésem a következő. Ön is egy olyan országból érkezik, Lettországból, ahol a partvidéki turizmus fontos szerepet kap. Hát milyen terveket gondolnak ezen a területen. Jill Evans, köszönöm szépen, asszony. Örültem, hogy a KKV-kat külön kiemelte, illetve az ő támogatásukat az idegenforgalomban is. Én a kulturális örökségről szeretnék, illetve a fenntartható idegenforgalomról szeretnék szólni. Nyilvánvalóan ez környezetvédelmi, gazdasági és kulturális szempontból jelenti a fenntarthatóságot, de a nyelvi szempontokat is figyelembe kéne venni. Én Welshből jövök, és a Velszi nyelv nem hivatalos nyelv az Európai Unióban, nem ismerik el hivatalos nyelvként. Itt most arról van szó, hogy a nyelveket megfelelően védeni kell, hanem megfelelő szerepet kell, hogy az ilyen helynyelvek valamilyen szerepet kapjanak az idegenforgalomban, és tegyük vonzóbbá ezeket. Tehát azt kellene megvizsgálni, hogy az ilyen regionális nyelveket, helyi nyelveket hogyan tudnánk jobban kidomborítani. A hozzáférhetőséget is említette, nyilvánvalóan ez a demográfiai változásokkal is összefügg, mennyiben vonzók ezek a tevékenységek a különböző korosztályok számára. Többször hallottunk ma délelőtt, hogy mennyire fontos az idegenforgalom gazdasági szerepe a munkahelyteremtés szempontjából. Itt azonban nagyrészt szezonális munkavállalókról beszélünk. Ön hogyan kívánná javítani a minőségi munkahelyteremtést, hogyan tudná azt biztosítani, hogy megfelelő garanciákkal megakadályozzuk a munkavállalók kizsákmányolását. Lukasevska ú, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, az idegenforgalom nagyon fontos számomra, hiszen egy olyan területről jövök, ott élek, egy kis településről, ahol a lapos, lakosság 80%-a az idegenforgalomból, a turizmusból él. A múltban nem eléggé használtuk ki, hogy mennyi minden szépség veszi körbe a településünket, már azonban ez így van. Nos, nem hallottam előadásában semmit sem az mezőgazdaság vagy agroturizmusról. Amikor kis gazdaságok állnak át turisztikai, agri-turisztikai szolgáltatóvá. Ez egyrészt környezetbarát, másrészt az aktív turizmust szolgálja. Kérdezem tehát, hogy hogyan látja az agriturizmus kérdését. Hogyan lehetne tehát a tanyosi turizmus ügyét támogatni, kérdezem öntől. Ami pedig az európai brandet illeti. Nagyon jó volna, hogyha kialakít, kialakulna ez az európai brand, de bizony néha az a benyomásom alakul, hogy beszélünk, beszélünk itt a parlamentben a dolgokról, de aztán magukra hagyjuk a régiókat, vagy akár az önkormányzatokat. És nem beszélt a biztonság kérdéséről az idegenforgalomban, Van de Kamp kollega beszélt erről, hiszen a biztonság nélkül mobilitásról sem beszélhetünk. És nem említettem, a fogyatékos vagy a fogyatékkal élő emberek idegenforgalmát, nekik is szerepet kell vállalniuk a kulturális örökség megőrzésében, megismerésében, valamint nem beszélt tanácselnök asszony a kerékpáros vagy az ökológiailag barát, ökológiai turizmusról, illetve az 50 és fölötti, nem akarom mondani, hogy öreg, de mondjuk azt, hogy szép korú ideg, info, idegenforgalmáról, azokról tehát, akik nem mindig olyan dinamikusan tudnak mozogni, mint a fiatalok. Ez is egy szempont, amelyről érdemes volna beszélnünk. Az tehát a kérdés, hogy az elnökségnek van-e bármilyen elképzelése ezzel kapcsolatban. Persze drukkolok önöknek, hogy az egységes európai brendet sikerüljünk kialakítani. Danke sehr. Es macht mich natürlich neugierig, wenn man immer sagt, in meiner Region ist es so und so. Und ich überlege mal, in welcher Region. Köszönöm szépen. Azért azon gondolkozom, hogy milyen régióról beszél, hát azért Németország, ne, Lengyelország nem olyan kicsi, hanem elég nagy, tehát nem volna rossz, hogyha elmondanak, hogy pontosan honnan jönnek, melyik az ön régiója. A Gerscsáde hegység a Kárpátokban. az Ukrajnával, az uk- lengyel-ukrán határ közelében. Itt van a Gerstáde Nemzeti Park. Időközben egy látogatócsoportot, Grandes Pascal látogatócsoportját, illetve uh, olyan Alexander és Bilbao asszony látogatócsoportját üdvözlöm Finibuszból, a spanyol busztársaságok nemzeti szövetségének 15 tagja van itt, szeretettel üdvözlöm itt, és a busz, <clears throat> buszvállalkozók most részt vehetnek a turisztikai vitában, szeretettel üdvözöljük Önöket. Most pedig Izabel de Monte. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, köszönöm az államtitkár asszonynak ezt az érdekes bevezetőt. Valóban az idegenforgalom egyre inkább, egyre nagyobb szerepet játszik. Létezik egy intergroup, meg egy task force is, tehát mi nagyon elkötelezett vagyunk, elkötelezettek vagyunk a ö, turisztika területén. Én különösen koncentrálok a kis és középvállalatokra, illetve a digitális átállásra. És persze az egységes európai brand kialakítása nagyon fontos, hiszen a kevésbé ismert zónákra is rá kell hívni a figyelmet, azokra, amelyek talán a turisták nem ismernek annyira. A nagyvárosok jól pozícionáltak, de hátrányban vannak a vidéki vagy perifér zónák, és úgy gondolom, hogy ezeket igazából helyzetbe kell hozni, sőt, kulcs szerepet kaphatnának a turisztikai iparban. Nagyon fontos, hogy az európai kulturális, a hagyományok a identitása kialakuljon, de persze tiszteletbe tartsuk a nyelvi sokszínűséget, a kulturális sokszínűséget, és ez legyen az igazi európai érték. Persze kulcskérdés, és erről is volt már szó, hogy megszakítsuk a szezonalitását a turizmusnak, hanem igyekezzünk egész évre kiterjeszteni ezt. Valóban arról van szó, hogy a kis és középvállalatok és a digitalizáció kérdéséről nem szabad megfeledkezni. Hiszen éppen a kis és középvállalatok jutnak nagyon nehezen az európai támogatásokhoz, már pedig ők adják az európai gazdaság gerincét, éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehet lehetne egyszerűsíteni az európai támogatásokhoz és alapokhoz való hozzáférést? Ezt kérdezem öntől, elnök asszony. Köszönöm szépen. Bruno Gornis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr és államtitkár asszony. Két elemre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, amelyet már az előttem szorok is említettek, a vízum kérdés és a vízum kiutalás nehézségei valóban rend, rendkívül komoly akadályt is jelenthet ez több esetben a turizmus fejlődése előtt, de azt hiszem, hogy az előttem szólók, akik már kihangsúlyozták annak szükségességét, hogy egy olyan engedélyezési rendszer jöjjön létre, amely megkönnyíti a hozzáférés bizonyos harmadik országbeli polgárok számára. Most őnekik igazuk van, nem csak azokból az indokokból, amelyeket hallottunk a turizmus tekintetében, hanem más okokból is, viszont a, a terrorizmusra is figyelnünk kell, az illegális bevándorlásra, vagyis mégiscsak óvatosan kellene eljárnunk, ugye a um, földközi tengeri térségben nagyon komoly az ilyen illegális bevándorlóknak a száma, akik életük kockáztatásával próbálnak bejutni. Az illegális bevándorlás nagyon komoly veszély más területeken is, bizonyos tagállamokban megérkeznek, esetleg turistának átszázva ezek az, ezek az emberek, tehát ne felejtsük el, hogy ez egy olyan probléma, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk, akkor is, hogyha az akadályok leépítéséről beszélünk. Köszönöm. Montero. Claudia Montero. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr, államtitkár asszony. Én Madeirából jövök, hogy megválaszoljam az elnök úr kérdését, ez egy ultraperifér vagy periférián lévő térség. Köszönöm szépen az államtitkárasszonynak, hogy bemutatta a lett elnökség prioritásait. Egyetértek sok előttem szólóval, de egy-két kérdést fel szeretnék vetni és ki szeretnék emelni, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az egyes tagállamok sajátosságait, specifikus sajátosságait is. Ez alapján merül fel bennem néhány kérdés. Egyrészt, hogyan tudjuk a fiatal vállalkozókat támogatni, illetve hogyan tudjuk a kis és középvállalatokat jobban helyzetbe hozni. Úgy gondolom, hogy ez a fő kérdés, amelyre választ kell adni, ráadásul arra, hogy a nemzetközi verseny, fokozódó versenynek hogyan tudunk megfelelni. Növekszik a hajós turizmus aránya. Én ugye Madeira szigetéről jövök, ezért nagyon nagy jelentőséggel bír számunkra az ilyen nagy luxus óceánjárókon való utak terjedésem. És az a kérdés, hogy hogyan próbálunk erre a növekvő igényre választodni, illetve hogyan próbáljuk úgy szabályozni a rendszert, hogy egyre inkább helyzetbe hozzuk ezt a turizmus. De ugyanakkor van egy másik szempont is. Ez pedig a turisztikai szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, például a fogyatékkal élők számára, vagy a sajátos igényekkel élők számára. Az idegenforgalom minden ország számára jelentős bevételt jelent, de a déli országok számára még különösen nagy jelentőséggel bír, Éppen ezért nagyon fontos, hogy Spanyolország, Portugália, Görögország nagyon komolyan vegye a turisztikai feladatokat. 12%-kal nőtt például Görögországban múlt évben a Spanyolországban múlt évben a turizmus, és ez nagyon fontos. Beszélnünk kell az idegenforgalomról, és éppen ezért arra van szükség, hogy egy idegenforgalmi turisztikai platformot hozzunk létre. Európában. Azért, hogy közösen megtaláljuk a legjobb gyakorlatokat. Mindjárt be is fejezem. Minden jót kívánok az, alá, az, az államtitkár helyettes asszonynak, minden jót kívánok a lett elnökségnek, és remélem, hogy valóban nem feledkeznek meg egyetlen pillanatban sem az európai idegenforgalom kérdéséről. Ja, vielen Dank, das waren unsere Fragen. Köszönöm szépen, ezek voltak a kérdéseink, és most pedig kíváncsian várjuk. A válaszait kérjük, hogy 10 percbe próbálja meg megválaszolni a kérdéseinket. Láthatták, hogy a szakbizottság nagyon érdeklődik a turizmus kérdései iránt, most pedig kíváncsian várjuk az önök válaszát, az ön válaszát. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Igyekszem minden kérdést megválaszolni. Először is a biztonság kérdésével kezdem. Van der Kamp és több más e, képviselő utalt a biztonság kérdéseire. A következőt szeretném kiemelni. Az Európai Unióban biztonságos turizmust kell biztosítani, és csökkenteni kell, a lehető legjobban csökkenteni kell a bűncselekmények veszélyét, mind külső, mind belső együttműködés. Mind a külső, mind a belső meg, együttműködés megerősítésével. A rendészeti szervek, az igazságügyi szervek, a határrendészetek együttműködését meg kell erősíteni, és a biztonsági hiányosságokat pedig az együttműködés segítségével ki kell küszöbölni. Preventív, megelőző intézkedésekre van szükség, mindazon ágazatban, amelyek szerepet játszanak. És be kell vonni a migrációban szerepet játszó szervezeteket, a szociálpolitikában szerepet játszó szerepet, szerveket és más feleket. A legutóbbi párizsi eseményekről szólván, valamint az elnökség erre adott válaszai kapcsán elmondhatom, hogy az elnökség az turisztikai ágazat veszélyeként definiálja mindezt, ami Párizsban történt. Nem új persze az idegenforgalom. Nem új persze a terrorizmus általi fenyegetettség. Mi több az Európai Unió nagyon sok terrorizmus elleni mechanizmust vezetett be, de az a kérdés, hogyan tudjuk ezeket még aktívabban alkalmazni, mint mondottam. Két szinten kell a munkát folytatni. Egyrészt belső szinten, az Európai Unió tagállamai között, másrészt külső partnereinkkel együttműködve. Ugyanakkor ki szeretném emelni azt is, hogy a február 12-i tanácsülésen konkrét intézkedéseket fogadtak el a terrorizmus ellen teendő következő lépésekről. És azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy az elnökség minden, mindent megtesz annak érdekében, hogy a terrorizmus elleni harc kérdéseit az Európai Unió, illetve a BIÜT tanács, a belis igazságügyi tanács kérdésének napirendjén tartsuk. Ami a vízum kérdéseket Ami a vízumkérdéseket illeti, az elnökség két kérdésre koncentrál. Egyrészt a, egyrészt a vízum kódex kérdésére, valamint az utazási feltételek áttekintésére. A vízum kódex célja az, hogy megkönnyítsük az utazást, és egyszerűsítsük a jogi kereteket úgy, hogy ne feszélyeztessük a külső határainkon a biztonságot, és ne veszélyeztessük magát a Schengeni térséget. Az elnökség a lehető legnagyobb előre, előrelépést akarja kérdésben elérni, és mandátumot szeretnénk kapni arra is, hogy megkezdjük a parlamenttel a tárgyalást a vízumkódexről. A másik kérdés, amelyről szó van, az úgynevezett travelers víza, vagy az utazó turisztikai vízum, és a célunk az, hogy a Schengeni rendeletben jelentkező jogi hiányosságot, vagy jogi kiskaput bezárjuk. A rövidtávú tartózkodási engedélyek kapcsán, vagy rövidtávú turisztikai vízumok kapcsán. Célunk az, hogy egy új vízum típust dolgozzunk ki, a turista vízumot, amelyet akkor adnák, adnának ki, hogyha az utazó nem tartozik, hossz, tartózkodik hosszabban, mint 90 napig egyetlen tagállamban a Schengeni térség bármely tagállamában. A lett elnökség tehát igyekszik előrelépést elérni ebben a dossziében, ebben az ügyben. És dolgozni fogunk a bizottság erre vonatkozó javaslatán. Többen felvetették az EU turisztikai brandingjének kérdését illetve a régiók és a külön országok együttműködésének fontosságáról beszéltek. Bármint is legyen a dolog, az idegenforgalom nagyon fontos. És ennek az európai idegenforgalom közös európai dimenziójáról nem feledkezhetünk meg. Ám ugyanakkor bármilyen nagy különbség van az egyes országok között a távoli piacok számára, azt az üzenetet kell átadnunk, hogy nem versengünk egymással, hanem egységesen lépünk föl. Valóban erőfeszítéseinket arra kell koncentrálni, hogy az Európai Uniót mint egy egészet, egy egységet eh, hirdessük, reklámozzuk és az ugyanakkor a turistáknak jól érthetővé kell tenni, hogy hogyan tudnak egyik helyről a másikra utazni, és hogy az európai térség jól bejárható. Kiemelnék egy-két intézkedést, amelyet már megtettünk. Például az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy egy reklámkampányt indítsunk a Europe Whenever You Are Ready Európa, amikor, eh, bármikor amikor te készen állsz. Ez egy két perces videó, amely az Európai Unió legizgalmasabb turisztikai destinációiról beszél, azokat mutatja meg. Persze, kereshetünk más megfogalmazásokat, de az a fontos, hogy valóban egy hangon szóljunk, egységesen lépjünk fel és tovább folytathatjuk ezután a munkánkat a tekintetben, hogy megvizsgáljuk, hogy a turisztikai áramlások milyen irányban haladnak, és ezt felmutatjuk a diverzitás jegyében, a különböző konyhaművészetek, a nyelvi sokszínűség jegyében, ami az Európai Unió szintű intézményes együttműködést illeti ezekben a kérdésekben. Nos, a bizottság bizottság a turisztikai utazási célkitűzések megvalósítására létrehozott egy task force-ot, amelynek elsődleges feladata, hogy az Európai Uniót promotálja a távoli piacokon, piackutatásokat végezzen, illetve egyéb eszközöket is felhasználjon a tapasztalatcserében. Azt tervezzük, hogy vendéglátói leszünk egy európai szintű eseménynek, az Európai Turisztikai Task Force konferenciának. Ez április 22-én lesz. Ezen a konferencián fogunk eszmét cserélni arról, hogy hogyan lehetne versenyképesebbé tenni az Európai Uniót ebben a szektorban, és a külső tényezők által felvető, felvetett ö, ö, kihívásokra hogyan tudunk megfelelni. Aztán számos más aspektusra irányuló kérdést is hallottunk, például az Európai Uniónak legyen egy közös Európai Uniós turisztikai szakpolitikája, vagy sem? Ez volt az egyik kérdés. Azt hiszem, hogy a költségvetésünket realisztikusan kell szemlélnünk, nagyon fontos, hogy az erősségeinket felismerjük. A balti államok közötti együttműködést szeretném kiemelni, ahol az volt a tapasztalatunk, hogy hatékonyabb az, hogyha együttműködünk hogyha együtt képviseltetjük magunkat különböző eseményeken, ilyen formában vonzóbbá tudjuk tenni az egész régiónkat a világ távoli vidékein is. Együtt kell működnünk a sajtóval és a turisztikai cégekkel, illetve az infrastruktúra és a közlekedés területén tevékenykedőkkel is, ami a Ami ezt a területet illeti, és a sétahajózás területet működünk a bizottsággal, ezeknek a szektoroknak a fejlesztésében, és fontos, hogy elérjük azt a szituációt, hogy a turizmust beágyazzuk az egyéb területek jog, jogszabályaiba is, a közlekedési területen, a környezetvédelem és a kultúra területein is. Ezeket az aspektusokat össze kell hangolni, és fontos a közinfrastruktúrák fejlesztése, az egyes természetvédelmi területek védelme, hogy így a turisztikai destinációk vonzereit kiemeljük, és a nyomást csökkentsük a különböző területeken, az antropogén nyomást. Itt szeretném kiemelni azt a példát, amit Kramer úr is említett, az arra bicikli útra gondolok, amely több országon is keresztül vezet, a vasfüggöny útvonal, fantasztikus projekt, több országot átívelő projektről van szó, és emellett az útvonal, ennek az útvonalnak a mentén környezetbarát módon lehet turistáskodni, és ez egy egészséges tevékenység is. Lettországban E, van egy projektünk a partvidéken, több mint 500 kilométeres útvonalról van szó. Ennek az útvonalnak a mentén különböző történelmi létesítményeket is megtekinthetnek a turisták, kevésbé ismert területekre is eljuthatnak, vagyis ez egy olyan projekt, ami szintén rendkívül pozitív, folytatni kell ezt, és tovább kell fejleszteni. Olyan helyeket is be kell vonni ebbe az útvonalba, amelyek nem a legfontosabb útvonalakon találhatók, hanem kicsit félreesőbb helyeken vannak. A finanszírozással kapcsolatban is hallottunk kérdéseket, illetve a tekintetben, hogy a turizmust különböző területeit hogyan lehetne tovább támogatni. Természetesen a COSMA program nagyon fontos. A strukturális alapokkal lehet a különböző projekteket finanszírozni, az egyes tagállamokban, de természetesen az egyes tagállami és regionális finanszírozást is figyelembe kell venni, amely szintén alapvető fontosságú kiegészítő szinten az Európai Unió finanszírozásokhoz képest. Említették a jogalkotási aspektusokat is, az adminisztrációs terhek csökkentését, ezzel teljes mértékben egyetértek az elnökségünk ideje alatt ki fogjuk értékelni valamennyi jogalkotási aktust, amelyeket, amelyeket most dolgozik az Európai Unió. Nagyon fontos, hogy felhasználóbarát szabályokat alkossunk a KKV-k szempontjából is, és nem az a célunk, hogy az adminisztrációs terheket növeljük. Itt horizontális szakpolitikáról van szó és valamennyi munkacsoporti ülésünk során kielemezzük a, már, a még függőben lévő, folyamatban lévő jogi aktusokat. Ami pedig a digitális gazdaságot illeti, ez az egyik elnökségi prioritásunk, és nagyon fontos a számukra az, hogy valamennyi új jogalkotási aktust kielemezzünk digitális aspektusból a digitális hozzáférhetőség szempontjából. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, és mivel szűkös az időnk, nem hiszem, hogy valamennyi többi aspektus le tudom fedni. Köszönöm szépen a figyelmüket, örülök, hogy eljöhettem, és megoszthattam önökkel a gondolatainkat erről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mi is nagyon örültünk ennek a prezentációnak, köszönjük, hogy megfelelt a meghívásunknak az államtitkár asszony. Úgy látszik, hogy élénk érdeklődés övezi ezt a témát. A turizmus nagyon fontos kérdés, és nem hogy érdemi elérelépés történik. Természetesen önnek és a lett elnökségnek minden jót, és sok sikert kívánunk első alkalommal vállalta ezt a tisztséget Lettország, és nagy örömmel állunk az együttműködés elébe jó eredményekkel. Köszönöm még egyszer. Nos, akkor a következő napi rendi pontra térnénk rá, mégpedig a 17-es napi rendi pontra. Brainings urat üdvözlöm! az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatóját, So, ich glaube, dann können wir anfangen. Ich begrüße recht herzlich Herrn Bräunig. Bräunig das köszöntöm szeretettel megint az európai környezetpolitikához fog hozzászólni a legújabb információink alapján talán azt is mondhatnánk, hogy leállítják a nagy távolságra történő szállításokat a környezetvára való tekintettel, ugye Breslaura gondolok egyéb városokra, ezeket az útvonalakat ugye most állították le, friss információk szerint, de az legújabb fejleményekre kíváncsian várunk. Valamint úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy bemutassam ezt a témát, a nagy távolságot ötlenes szállítás által környezetre gyakorolt nyomás témáját. Nos, itt hová kell mutatnom ezzel a lézer mutatóval? Hosszú hagyományra nyúl vissza a csoportunk 2000 óta minden évben közzétettünk egy közlekedési és környezetvédelmi jelentés, vagyis a 15-ös jubileumot ünnepeljük az idén. A 2014-es számú jelent, 7 per 2014-es jelentés mutatok be, mutatom be ma. Ebben a jelentésben a közlekedési szektor számairól van szó, környezetvédelmi szempontból célzott a célok tekintetében, és természetesen a fehér könyv célkitűzéseire kell gondolni. Hogyha megnézzük a hosszú távú célkitűzéseket a szállítási szektorban, a CO2 emissziók szempontjából, akkor ugye azt is tudjuk, hogy 60 százalékos csökkentésben gondolkodunk 2050-ig 1990-hez képest. Most hol állunk ma? Ez a kérdés. Ma a CO2 emisszió a közlekedésben körülbelül 25 százalék, tehát 24,3 százalék egész pontosan. Ez, ez, a, ez a részesedés ennek a szektornak a kibocsátásból. És hogyha összehasonlítjuk a közlekedési szektort más szektorokkal, akkor ez atipikus, hiszen 1990 óta ez a az a gazdasági szektor, ahol növekedett. Ez az egyetlen szektor, ahol növekedett a kibocsátás. 20%-kal nőtt ez az 1991 számhoz képest, noha az Európai Uniós összgazdaság emissziója kb. 20%-kal csökkent. 2007 és 2008-ban megtört ez a tendencia, három komoly okra vezethető ez vissza, amely ennek a bizottságnak a szempontjából is fontos. Az egyik a gazdasági válság. A gazdasági válság kitörése óta csökkent a szállítás volumenje legalábbis Európa bizonyos részein. A második ok szakpolitikai beavatkozásokban keresendő, a foszilis hatékonyság növekedett, ezt erre még később visszatérek, de a harmadik ok abban áll, hogy a fogyasztók szokása is változóban van, különösen a városban élő fiatalok körében tapasztaljuk ezt a szokás, fogyasztói szokás módosulás, változást. Hogyha egyéb Európai Uniós közlekedési szektor célszámokat vizsgálunk meg, amelyek kapcsolódnak ehhez a 60%-os célkitűzéshez, akkor azt látjuk, hogy 2050-ig 40%-os csökkenést szeretnénk látni egyéb területeken is, és rövid távú célkitűzések szempontjából elmondhatjuk azt, hogy a szállítási szektorban 2020-ig 10%-ban szeretnénk látni a fenntartható energiaforrásokat. Természetesen 2020-ig az elektronikus autó rendelet is életbe lép, ahol 147 g per kilométeren alapítjuk meg a maximumot. Hogyha a szállítási szektorról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy monolitikus szektor, hanem több szempontból is felosztható. Az egyik felosztási módja ennek a szektornak az az áruszállítás és a személyszállítás szerinti felosztás. Európában körülbelül a szállítási szektor 42%-a áruszállítás, és a többi része személyszállítás. Ha megnézzük a számokat, akkor feltűnik az, hogy, 20, hogy a szállítás 25 százalékát városi területeken folytatják, és kutatásokból tudjuk azt, esettanulmányokból tudjuk azt, hogy itt nagyon komoly a mozgástér helyi szinten a tekintetben, hogy mit tehetünk ezzel a 25%-ban egyes városok szintjén, vagy területek szintjén. Az egyik legfontosabb jogalkotási aktus az energiahatékonyság tekintetében a közlekedési szállítási szektorban egy sikertörténet. Az új autók kibocsátásának csökkentéséről van szó. Az európai autógyárosok, autóiparosok elérték a 2015-ös célszámot, most már 127 grammnál tartunk, noha 130 gram volt a cél, tehát még meg is haladták ezt a számot, és hogyha folytatódik ez a tendencia, akkor a 2000 20-as célt el fogjuk élni, a 95 g per kilométer, 95 g CO2 per kilométert. A jelentésben megemlítődik a laboratóriumi teszteknek az átvitele a közúti közlekedésbe. Tudjuk azt, hogy a kisebb autóknál 20-25 százalékos különbség is lehet, a nagyobb autók esetében 30-33 százalék különbség is lehet. Szeretnénk kihangsúlyozni azt is, hogy van egy komoly különbség a között, hogy mit jelent az, hogy hatékonysági nyereség és ősz forrás kihasználási hatékonyság. Azt hiszem, hogy az Európai Unió sikeres volt az egyes üzem, üzemanyag, e, e, egyes motortípusok tekintetében, a továbbfejlesztés tekintetében, de azt is látjuk, hogy egyre több típus jelenik meg gazdasági növekedés mentén is itt a szállítási szektor forrásai kihasználása is növekszik, vagyis a hatékonysági megközelítés sikertörténetnek nevezhető nagyon fontos a decoupling, vagyis a leválasztás, ezt a jelentésben is olvashatják. Egy másik sikeres szakpolitika, ha említhetem, az, az, hogy az európai szállítási közlekedési szektorban az emisszió csökkenése költséghatékonyságot is eredményezett a szennyezés kibocsátás csökkentésében. Az úti, a közúti szállítás szennyezésben csökkenést tapasztaltunk, és itt különösen a 2,5-et szeretném megemlíteni a SOX-nál és a NOX-nál, de az X is rendkívül fontos. Az egyetlen kivétel a csökkenés tekintetében a légi közlekedési szektor nál található, mivel itt óriási a kereslet növekedés, de a környezetvédelmi céloknak való megfelelés és ezzel kapcsolatos presszió növekszik fokozatosan. És ezáltal az emissziók csökkentek, hiszen itt eh, nagyon komoly szabályokat hoztunk. Amikor a közlekedési szektor szabályozni szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy a szállításnál megint csak az áru és a személyszállítás között különbséget tegyünk, mivel itt nagyon különbözőek a kihatások számos környezetvédelmi tényező szempontjából, szennyező tényező szempontjából. A részletekben nem szeretnék bemenni, de például a szokszét, az áruszállítás felel több mint 95%-ban, de hogyha a szénmonoxidot nézzük meg, akkor itt a személy szállító járművek elsősorban a felelősek a szénmonoxid kibocsátásért, vagyis nagyon fontos, hogy különböző szabályozási megközelítéseket eszközöljünk. Nos, annak ellenére, hogy csökkent a, a finompor, a szállópor aránya és egyéb tényezők aránya a levegőben, még en, így is tudjuk azt, hogy a város, az európai városlakók túlnyomó többsége olyan helyeken él, ahol a szállópor aránya meghaladja az Európai Uniós engedélyezett mértéket, és hogyha, európai, hogyha világviszonylatban vizsgáljuk ezt, akkor azt látjuk, hogy 10-ből 9 ember él így világszerte a városokban. Vagyis itt még nagyon sok munkánk van. A jövőre nézve az egyik fontos kérdés az úgynevezett alternatív üzemanyaggal működő járművek. Itt a biodízel, LP, cseppfolyós gáz, etanol és egyebekre gondolunk. Ezek jelenleg csak 0,5%-át képviselik az újonnan regisztrált járműveknek. Ha megnézzük például nem csak a tagállamokat, hanem az Európai Unión kívüli államokat, például Norvégiát, ott tízszerese az ilyen járművek aránya az európainak, pedig egy tudatos szakpolitikai döntés következtében. Nagyon fontos, hogy áttörést érjünk el ezen a rés piacon. A cseppfolyós gázzal működő járművek csökkenése is egy tudatos döntés volt. Olaszország is például 2008-2009-ben úgy döntött, hogy az LPG járművek irányában módosítják az ösztönzőket, és ennek következően az LPG árak lényegesen csökkentek. Ha megnézzük a távolsági közlekedést, ez az össz 75%-át teszi ki, a nemzetközi repülési és tengeri közlekedésről beszélünk itt elsősorban. Ez a közlekedési mód az összes nitrogén oxid kibocsátás 20%-áért felelős, a kénoxidok 70%-áért, illetve a CO 11%-áért. 2015-re azonban várhatóan ezek a százalékos arányok lényegesen megemelkednek. Tehát ennek igen súlyos hatása lesz a környezetre. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi célokat 2015-2017-ben az új gépjárművekre, személygépjárművekre vonatkozó irányelvekben 130 CO2 per kilométer szerepel. A az üvegházhatású gáz kibocsátás tekintetében alapvetően még mindig hosszú utat kell bejárnunk. Mi várható a távoli jövőben, 2050-ben, amikor is a cél 60%-os csökkentést irányoz elő a közlekedési ágazatban. És itt nem csak a hatékonyság javulásról van szó. Ha megnézzük az üzemanyag tartályt, és e tekintetben a üzemanyag takarékosabb járművek területén komoly előnyöket értünk, vagy eredményeket értünk el ami a villamos meghajtású autókat, illetve ez egyfajta álom. Ezt nevezzük mi technológiai áttörésnek. Ha ö, ugyanazzal a, ö, az utasszámmal számolunk, a napi ö, útterelés ilyen képet ö, mutatna, változatlanul. És ez pusztán azt illusztrálja, hogyha hosszú távú célokat el akarjuk érni, akkor át kell gondolnunk a mobilitási rendszereket, a közlekedési rendszereket, meg kell vizsgálnunk a városi design szerepét, hogyan szőjük ezt egybe a városfejlesztéssel, milyen típusú gépjárműveket szeretnénk látni az adott városban, milyen tulajdonviszonyokat kívánunk kialakítani, és a többi. És hát végül is a nulla kibocsátásra kellene törekedni. Ha dekarbonizálni akarjuk a közlekedési rendszert, akkor itt nem csak hatékonyság javulásra van szükség, hanem egy sokkal átfogóbb megközelítésre. És akkor én most két ábrával szeretném befejezni. Az egyik egy Európában a klímaváltozáshoz igazodó közlekedésről szóló projektet mutatja be. Ez a gazdasági szempontokból és a életvitel szempontjából is óriási előnyöket kínál. Megállapítottuk azonban, hogy ezek az új közlekedési rendszerek meglehetősen érzékenyek, ami a klímaváltozást illeti. Úgyhogy véleményünk szerint Európa különösen egyes részeiben, ahol a klímaváltozásnak súlyos hatása van a közlekedésre, erről a szempontról nem feledkezhetünk meg. És még 10 percet venném igénybe az idejüket, mégpedig arra, hogy bejelentsem, hogy jövő héten jelentjük be hivatalosan is az ügynökségünk öt évente készülő jelentését. Ebben a jelentésben megtalálhat az összes rendelkezésünkre álló információ. Ezt egyébként a parlamentben fogjuk megtenni. Benedi, Jávor Benedek lesz a, az egyik fő szervezője az eseménynek, illetve Jó Leinen a másik, és ezzel nyilvánvalóan mindenki jó betekintést kaphat a környezetvédelem területének ügyeibe. Köszönöm szépen, Bronix úr, a jelentéseket. Egyébként szórólapokat is magával hozott, ahol ezeknek az adatoknak a további sorsát nyomon követhetjük, és a mobilitás módosítása, változása nélkül akkor nem tudjuk megakadályozni a klímaváltozás hatásait. Ha, hallottunk arról is, hogy ha pusztán újabb járművekkel vagy technológiákkal akarjuk a mobilitási módozatokat változtatni, ezzel nem feltétlenül vezet eredményre. Itt az egyéni magatartáson is változtatni kell, és ezáltal védhetjük a környezetünket, illetve a klímát. Most pedig megnyitom a vitát. Wim van der Kamp meglepő módon elsőként ma. Köszönöm szépen elnök úr, és nagyon köszönöm önnek is ezt a rendkívül világos bevezetőt, előadást a kutatási eredményeikről. Én tisztában vagyok azzal, és voltam is, hogy rengeteg munka vár ránk még a közlekedési ágazatban, de hogy ennyire szörnyű a helyzet, ezt eh, én még eh, nem igazán realizáltam. Én azonban több lehetőséget látok, mint eh, veszélyt, és szerintem ez kell, hogy a jövőbeli munkánkat meghatározza. Én kerékpáron járok, és valóban be kell ismerni, hogy általában mindenki rettenetesen szennyezi a környezetet, a fehér könyv felülvizsgálatánál én nagyon erőteljesen a városi közlekedésre, mobilitásra helyezném a hangsúlyt, hiszen ezt kell alapvetően átalakítani. Rengeteg javasol, javaslat született a változásokra az a nemzetközi közúti közlekedési unió részéről is, és ha megnézzük, hogy hányan élnek szennyezett városban, az ENSZ adatai igen szörnyű képet festenek, és azt kell megismernünk, hogy itt ki a fő, ki a fő bűnös bűnbak. A teherautók azt, azt állítják, hogy ők az EU5, EU6 szerint közlekednek már, tehát lényegesen kevésbé szennyezik a környezetet. De az is nagyon fontos, hogy a vízi közlekedés, a belvízi közlekedésre is hangsúlyt helyezzük. Én szeretném megismerni a tényeket, tehát még egyszer ki a fő bűnbak, amikor a környezetszennyezésről beszélünk. És egy személyes megjegyzést engedjen még meg, a Páros, Párizsi Városi Tanács betiltott minden 20 évnél idősebb járművet, tehát kitiltotta ezeket a városból. Na most a muzeális gépjármű gyűjtőket ez egy kicsiké felbosszantotta, de nem ezekről van elsősorban szó, hanem a normál autókról. Tehát mit tudna mondani az ilyen régi autókról, illetve a városban való közlekedésükről? Hiszen ezek a kérdések komoly érzelmeket váltanak ki. Én azt hiszem, hogy sokkal közelebb vagyunk a probléma forrásához, mint mások. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a városi közlekedésre is oda kell figyelnünk, de a mai témánk a távolsági közlekedés. Köszönöm szépen a szocialista frakció nevében, én is köszönöm az előadását. Valóban nagyon komoly adatok arról hallottunk, amelyek ugye nem újak, de minden esetre nagyon érdekes és észszerű egy ilyen összeállításban látni őket. Teljesen igaza van, hogy ez a bizonyos jármű, amiről beszámolt valóban nagyon érdekes jármű. Számos szempontot említett, ezekről szeretnék magam is szólni, illetve a mi álláspontunkat ismertetni. A mobilitási területen teljes mértékben támogatom az ön által elmondottakat. Az Európai Unióban még sok minden hiányzik ezen a területen és a tagállamokat fel kéne szólítani, ugyanis általában ők a probléma részét képezik, mint, sem mint a megoldásét egyelőre az új regisztrált autók 0,5%-a üzemel csak alternatív üzemanyaggal. Én ennek a témának jelentéstevője voltam az előző ciklusban, és emlékszem még a trialógusok során mennyire nehéz volt az eredeti bizottsági javaslatot ami egyébként nagyon jó mennyiségi és minőségi célokat fogalmazott meg a tagállamokra vonatkozóan, hogy egyre nehéz volt ezt a javaslatot egyeztetni vagy elfogadtatni a tagállamokkal. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy itt egyfajta kompromisszumban állapi, állapodjunk meg, és nyilvánvalóan itt figyelembe kell venni egy átmeneti időszakot is, annak érdekében, hogy a megvalósítható célokat valóban teljesíteni tudják a tagállamok. A különböző károsanyag kibocsátások a repülésben szintén egy nagyon fontos probléma és kérdés. És különösen szeretnék, szeretném azt hangsúlyozni, hogy Európa európai, Európában nincs egyfajta ö, alapvető terv, tehát hogy az egész Európai Uniót egészében vegyük figyelembe. És egyfajta áttekintést kellene kapnunk arra vonatkozóan, hogy a különböző szennyezések milyen költségvonzattal járnak. Tehát egyelőre ez a fajta statisztika hiányzik, és bármely érdekelt féllel is tárgyalunk, mindenki azt mondja, hogy az addig rendben van, hogy megvalósítható célokat fogalmazunk meg, de ez az egyes közlekedési módozatok között milyen kölcsönhatást vált ki. És egyfajta áttekintésre lenne szükségünk. Tudnunk kellene tudnunk, hogy az egész Európai Unióban mi a jelenlegi tényállás, és akkor ehhez igazíthatnánk a jogál, jogalkotást. Az előző ciklusban is már megfogalmaztunk egy sor támogatásra méltó célkitűzést, és megpróbáltunk arra választani, hogy mely módozatokat támogassunk, a vasutat így például, vagy a belföldi, a belvízi szállítást. És az elmúlt években többször is aggodalomra adott okot, hogy a különböző szabályok nem a elfogadott célok irányába mutattak. Tehát a különböző módozatokat kellene megvizsgálnunk, és nyilván számolnunk kell, hogy ezeken a területeken milyen hatékonysági javulást érhetünk el. Új technológiákra is szükség van, a villamos autók, vagy a cseppfolyós gázzal működő járművek, a utasok közötti megosztott gépjármű használat, ezek mind nagyon fontosak. Legalább annyira összefügg ez a, ugyanakkor a város fejlesztéssel is, a város tervezéssel. Az Európai Unió szintjén, tehát a közösségi szintre, a városok szintjére is le kell fordítani majd ezeket a célkitűzéseket, és még végezetül egy az időszaktól függő vagy időtől függő közlekedés szervezés is említette, és ez nagyon fontos, hogyha a városokban a kibocsátást csökkenteni szeretnénk. És azon is el kell gondolkodnunk, hogy ez árképzés ezen a területen nem szorul-e átgondolásra. De a legfontosabb, hogy itt új időket nyissunk meg a mobilitás területén. Köszönöm szépen, Meissner asszony, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm én is a beszámolót. Néhány kiegészítést szeretnék el, el, említeni anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznék, az egyre növekvő közlekedési igényeket is figyelembe kell vennünk. A, ugyanakkor viszont a kibocsátásokat is csökkenteni. Meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes közlekedési módozatokban mit tudunk elérni. Egyszerűen nem terelhetünk át mindent a belvízekre, vagy a vasúti forgalomra. Úgyhogy végig kell, végig kell gondolni, hogy a közúti közlekedésben hogyan tudunk megtakarításokat elérni, és általánosságban az intelligens közlekedési rendszereket is meg kell vizsgálnunk. Ezek nem csak a városokban kaphatnak szerepet a zsúfoltság csökkentése érdekében, hanem az autópályákon is az intelligens közlekedés szervezése már most is vannak jó példák, amivel a dugókat, a zsúfoltságot el lehet kerülni, és ezáltal az emissziót is vissza lehet szorítani. A Clean Power Package kapcsán meg kell említeni, hogy a tagállamok igazán nem érezték ösztönzőnek, hogy a alternatív üzemanyagokat vessenek be, vagy formákat. A Az alternatív üzemanyagok felhasználása valóban nagyon alacsony arányt képvisel egyelőre sajnálatos módon. Na most a kérdés itt felmerül, hogy az elektromos áramot hogyan lehet biztosítani. Én szívesen említek pozitív példákat. A tűz Hanover minden immobilitét tehát ilyen elektromos járművet használó számára ingyenesen biztosítja az áramot. Tehát a napelemekkel sokkal több energiát állítanak elő, mint amennyit felhasználnak az adott épületben, és ebből lehet fedezni ezt az igényt és ez, ha elterjedtebbé van, mindenféleképpen üdvözlendő lenne. Ami a városi közlekedés illetve erről már sokat hallottunk. Világos, hogy itt a fenntartható közlekedés a fő cél. A jövő feltehetőleg az elektromos ké. Itt Brüsszelben is láttuk erre példákat, Mexikóban, tehát jó lenne, ha a város tervezés is végig gondolná, hogy hogyan, hol lehet ilyen szolgáltatásokat biztosítani, akár a munkába járók, akár a e, turisták szám, számára. Ami pedig a légszennyezést illeti, ha, és a repülést. Ha egységes lenne a e, légtér Európában, akkor nyilvánvalóan a kibocsátás is csökkenthető lenne, és azon is dolgoznunk kéne, hogy az mobilitás hogyan járulhat hozzá a fenntarthatósághoz, és itt a zajszint csökkentésre is gondolnunk kell. Köszönöm szépen, külön. úr, és kérem a három kolléga egy kicsit halkabban susogjon. Köszönöm szépen. A legnagyobb változás, amelyre szükségünk van egész Európában, az emberek gondolkodásában kell, hogy megtörténjen. A két fülünk között található az a terület, ahol a változásnak meg kell történnie, és itt a legnehezebb a változás. Mire van szükségünk? Határokon átnyúló együttműködésre, mely egyéb ezen felül ágazat közé is Európában a határok közötti együttműködés nem kellőképpen működik, nem kellőképpen működik az Európai Parlamentben sem. Mondjuk az energia ágazat képviselői és a közlekedési ágazat képviselői gyakran nem működnek együtt. Párhuzamosságok, szomszéd várakba költözünk anélkül, hogy igazából tudnánk a másik mit csinál. Nagy pilot projektekre, kísérleti projektekre volna tehát szükségünk egész Európában. Ezek az alternatív üzemanyagokkal, az gépjármű technológiával foglalkoznának, és azzal azt vizsgálnák meg, hogy mi történjen a régi gépjárművekkel. Például a retrofitting kérdésével mit lehetne tenni? Hogyan lehetne megújítani ezeket, és hogyan lehetne olyan támogatásokat, támogatási rendszert kialakítani, amely jobban segíteni a modern átállást. Bizony gyakran nem tudjuk a régi közlekedési eszközöket felújítani, a új idők szabához igazítani, nem kell mindent azonnal kidobni. Modern megújítás alapján még megőrizhetők a régi eszközök. Ugyanilyen aggályos és problémás számunkra a klímatechnológia. És bizony a levegő tisztasága és az egész közös európai légtér megsínli azt, hogy nincsenek közös megoldásaink. Ugyanilyen közös megoldásokat kell keresnünk egy nagyon nehéz területen, ez pedig az árképzés területen. Jól tudjuk, hogy az ár az, ami leginkább érdekli az embereket, ami ilyen módon leginkább motiválja őket. Az egyre nagyobb kibocsátás a közlekedésben globális problémát jelent. Ezért nagyon fontos volna, hogy az okos környezettudatos viselkedésre ösztönözzük a fogyasztókat. Úgy gondolom, hogy Európának tényleg vezető szerepet kellene találnia a kibocsátás csökkentés területén, főleg a közlekedés ágazatában. Mondom, tehát olyan intézkedéseket kell találnunk, amelyel arra ösztönözhetjük az embereket, hogy környezet tudatosabban közlekedjenek, és ez egy igazi exporttermék kiválhatna a megoldásoknak ez a csomagja. Hiszen a környezeti problémákkal Európában, Japánban, Kínában és máshol is küzdködnek, tehát ebből egy igazi átalakulás válhatna, de még egyszer mondom, hogy az bevezetőmhöz visszatérjék ehhez a gondolkodásunkat kell átalakítani. Köszönöm szépen, most pedig Karim, Karima Delli. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a prezentációt is. Ugye a hosszú távú szállításról szóló jelentésről van szó, az első rész a különböző statisztikai mutatószámokkal foglalkozott, illetve azzal, hogy ez hogyan egyeztethető össze az európai stratégiával. Azt szeretném tudni, hogy Európában hogyan lehet például a tarifa rendszert befolyásolni ezekkel a számok, ezeknek a számoknak a mentén, és Ugye nagyon fontos a különböző móduszok említése, a légi közlekedést említette az orátor, és itt az, az emissziók tekintetében nagyon fontos, ez a CO2 és egyéb emissziók tekintetében, illetve a zajcsökkentés is nagyon fontos a hosszú távú a távolsági szállításnál ez egy olyan elem, amit nem szabad elhanyagolnunk, mindenki említette a hosszú távú mobilitást. Ezzel kapcsolatban én is előadóként szerepelek. Nem sokára lesz ezzel kapcsolatban egy vélemény. Milyen lényegi érdemintézkedésekben, azonnali intézkedésekben lehet gondolkodni a, a városi zónákban e kérdésben? Ez ugye egy olyan kérdés, ami nagyon aktuális, hiszen a szennyeződés szintje elérte a csúcsot, rekordokat dönt a városi légszennyezés. A kérdésem az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy Európában egy hosszú távú tervezett stratégia szülessen a fenntarthatóság jegyében. Ön azt gondolja, hogy az innováció valóban megjelenik itt. Tehát um, például az autómentes napokra gondolok az egyes városokban. Aztán a mm, zöld logisztika területén mi történik a, a mobilitás menedzsmentben. Aztán valóban a kollégák is emlékeznek, említették arra, hogy már a 2000-es évek kezdete óta mindenki a személyi szállításra, az autóiparra koncentrál. Ugye persze vannak buszok is, meg a vasúttal is foglalkozunk, de talán vissza kellene fordítani ezt a trendet, és egyéb közlekedési eszközökre is koncentrálhatunk. És a Junkeri tervről mit gondol környezetvédelmi szempontból, mivel mi úgy gondoljuk, hogy én úgy gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból ez a terv rendkívül problematikus. Nem tudom, hogy önök elemezték -e ezt a tervet környezetvédelmi szempontból. Köszönöm. Köszönöm Péter Lundgren. Köszönöm, Péter Lundgren. Köszönöm szépen, elnök úr. a áruk hosszú távú szállításából eredő környezetvédelmi károkról beszélünk. De nagyon nagy kár, hogy a környezet barát gépjárművekről nem beszélünk. Svédországban hosszabb teherautókat használunk, nagyobb terhet bírnak el, akár 21 tonnát is tudnak szállítani. Messzi, nagy távolságokra. És ezek tudatosabbak, környezet barátabbak ezek a megatrákkok, ezek a nagy teherautók. Egy eh, viszonylag keskeny, de viszonylag hosszú ország vagyunk, Svédország, éppen ezért eh, nagyon célra vezető, hogy eh, minél több árut tudjon szállítani egy teherautón. Persze ehhez megfelelő utakra is szükség van. Németországban teljesen más a helyzet, kisebb, kanyargósabb utak vannak. Úgy gondolom tehát, hogy ha megfelelő infrastruktúrális hálózat működik, akkor nem jelent problémát, akár egy 30 méteres és 70 tonnát szállítani tudó teherautót az útra engedni. Persze megfelelő terminálokra is szükség van, ahol ezeket az árukat ki lehet eh, rakodni és be lehet rakodni. De mondom, hogyha egy országban hosszú, egyenes utak vannak, akkor könnyen lehet ezeket a megatrakokat alkalmazni. És így egy teherautóra több áru jut, és persze az áru kilogramra jutó kibocsátás pedig csökken. Azaz, röviden mondva, pozitív kihatással bírna ez a környezetre. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet több árut egy teherautóra rakni. Köszönöm. Köszönöm, én is jelentkeztem még a felszólalók közé, aztán lezárjuk a felszólalók listáját, és önnek még lesz ideje válaszolni. Egyrészt a célok, hogy 2050-ig 60%-os kibocsátás csökkentést érjünk el a hajóforgalomban. Ez jól hangzik, de azt kell, hogy mondjam, hogy aki az első lépés, nem teszi meg, az a második, harmadik, sőt a negyedik lépés nem fogja megtenni. Ezért jobb volna rövid távú célokat követni, és mi a tramban azt követjük, hogy megelégszünk a 2030-as, 2050-es bizottsági célokkal, de inkább arra koncentrálunk, hogy a 20%-os csökkentést viszont valóban bevasaljuk, komolyan vegyük, még a közlekedési ágazat tekintetében is. Kérdezem, hogy a hajó ágazatban, hajózási ágazatban hogyan akarjuk ezt elérni? 0,1 és 0,5%-os csökkentést 2015-ig el lehet érni, de hát 2020-ig sikerül-e majd a kívánatos csökkentést elérni a hajózási ágazatban? A második kérdésem a városi mobilitásról beszélt. Tudjuk, hogy a városi közlekedésben a az éghajlat károsító kibocsátás 70%-a a városi közlekedésből ered. És az autóutak 90%-a rövidebb, mint 6 km. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudom azt elérni, hogy a városi közlekedés csökkentsem. De a 315 millió, milliárdos Juncker terv, hogyha itt a cégek döntenek ennek a felhasználásáról, akkor ez minden a közúti közlekedésre irányul majd. De kérdezem, hogy nem lehet-e biztosítani, hogy például a városi és az agglomerációs régiók is felhasználják a pénzt, például a villamos, vagy a metró, vagy a hév közlekedés kialakítására, aztán a teherautóforgalom kapcsán rendesen gondolkozunk a személygépkocsikról, és elmondta, hogy mit ért el a politika. Megtanultuk, hogy a gyártók sírnak, mint a meg sem mondom kicsoda, sírnak, panaszkodnak, de hogyha nyomást gyakorlunk rájuk, elérik a célokat. A lobbisták elhallgathatóak, Kérdezem tehát, hogy az gépjármű forgalom területén elért sikereket, az emisszió csökkentési sikereket miért nem tudjuk a teherautó gyártókra is ö, esetében alkalmazni. Úgy tűnik, hogy a bizottság és a politika meghátrál a teherautó ipar előtt, Kérdezem, hogy nem tudjuk segíteni a bizottságot, hiszen hamarosan az fehér könyvet elfogadják. Hiszen világos, hogy ilyen nagy a távolsági szállítás volumene, és a teherautók kibocsátás értékeit nem tudjuk csökkenteni, akkor nem fogunk elérni semmit sem. A légiközlekedésről beszéltünk, valóban ez egy klímagyilkos a légiközlekedés. Ám hatalmas támogatást kap a légiközlekedés, évente 30 milliárd eurót és mindezt persze a valódi ügyfelek finanszírozzák, de hát azért versenyképesebb a közlekedés, mert nagy szubvenciókat kapnak például a kerozinra a légitársaságok. Tovább megyek. A bioüzemanyagok kérdéséről beszélt. Beszélt az elektromos autókról, gépjárművekről is. Persze, amikor az elektromos autó megy, akkor nem fogyaszt, nem jelent kibocsátás, de hogyha az egész életciklust veszük figyelembe, tehát a termelést, az éle, a működést és a recyclinget, akkor legalábbis az én információim szerint az elektromos autók emissziós mérlege rosszabb, mint a hagyományos autók, mint az hagyományos autókban. Ugyanakkor olyan információ is van, hogy 25%-kal csökkenthető az elektromos autók életciklus ciklusra vetített kibocsátása. Mit tud ön erről? No, ezek voltak az én kérdéseim, én voltam az utolsó, és most kíváncsian várjuk az ön válaszait. Köszönöm szépen. A 96 kérdést, melyet nekem szegeztek. Igyekszem majd azáltal ö, egyszerűsíteni a dolgot, hogy nem minden egyes konkrét kérdésre válaszolok, nem is tudnám ezt megtenni, hanem igyekszem majd csoportosítani ezeket, és hogyha valamit kihagynék, akkor biztos vagyok benne, hogy emlékeztetnek majd erre. A kérdések egyik csoportja a városi környezetre vonatkozott. Okkal joggal tették fel ezeket a kérdéseket, úgy hiszem. hogy válaszolom meg ezt a kérdést a következő módon, és ezzel a francia kérdéssel is válaszolok, hogy milyen intézkedéseket kell a városi környezetben tenni a jobb célok elérése érdekében. Nos, úgy hiszem, hogyha egy városi rendszert ről elismerjük, hogy ez egy komplex rendszer, akkor látható, hogy nincs világos egy egyedüli megoldás. Lehet, hogy a konzulensek azt sutyorogják a fülünkbe, hogy egy megoldás létezik, de nincsen. Kontextus specifikus a megoldás, hiszen egy olyan középkori város, mint Brüche, teljesen különbözik, mint Üme, a, Üme a svéd városától. Teljesen mások a konstellációk. Minden függ az infrastruktúrától, a városi dinamikától és arról, hogy milyen fejlődést retekinthet vissza a város. Tehát a kontextus specifikus megközelítés nagyon fontos másodszorban. Hogyha arra gondolnak, hogy vannak olyan városok, akik a fenntarthatóbb városi közlekedési modalitásokra állnak rá, például Kopenhágát látogathattam meg, ahol a városi közlekedés több mint 82% a kerékpáros, 42%, 40% pedig a közösségi közlekedés által kerül lebonyolításra, vagy az emberek gyalogolnak. Nos, ez úgy jött létre, hogy nem csak egy dologra ruháztak be, hanem egy rendszer megközelítést alkalmaztak, hogyha Kopenhágában havazik, akkor először a bicikliukatokat tisztítják meg, például. Egy sor szervezet és cég együttműködött, ahol például teljesen magától értetődő, hogy a vezérigazgató a cégekhez is biciklivel érkezik meg, de persze le tudja parkolni a bicikliét, nem lopják el, le tud zuhanyozni, Mondom, ez egy eh, olyan rendszer, amelyben a közösségi közlekedés eh, és a kerékpáros közlekedés eh, kiegészíti egymást, és akár még az autókat is le lehet parkolni a belépő pontokon. Nagyon sok példája van Európában arra, hogy ugyanolyan összegeket ruháznak be a közösségi közlekedésbe, de teljesen más eredményeket érnek el. Tehát valóban a legjobb tervezés is nagyon fontos. A tervezés is nagyon fontos, hogy biztonságosan, rendszeres, közle, rendszeresen közlekedővé tegyük a közösségi közlekedést. Tapasztalataim alapján mondhatom, Kopenhágától tényleg van mit tanulni. Hogyha megnézik a parlament alatti öm, csodálatos öm, vasútállomást, és utána arra gondolnak, hogy el akarnak jutni a repülőtér innen, hát akkor pontosan tudják, hogy miről beszélek. Igen, jövő évtől már állítólag lesz közvetlen kapcsolat. No, szóval a városok nagyon komplex rendszerként működnek. Másodszorban. Tudjuk, hogy a dízel autók, ez tény, a dízel autók a városi közlekedésben nagyon nagy emissziós kihatással vannak. Azon kell tehát gondolkozni, hogy mitől terjedtek így el a dízelautók. Például az adórendszerek támogatják a dízelek elterjedését, mind az üzemanyag, mind az autókat támogató adórendszerek, vagy környezetvédelmi támogatásokkal is összefügg a dízelek terjedése, és összefügg persze a megszokással. A dízel például Belgiumban szinte az első automatikus választás. Tehát az emberek automatikusan autót vesznek, dízelt vesznek. Hogy szólok röviden még néhány további szempontról is, olyan szempontokról, amelyek szintén fontos szerepet játszanak. Például az árképzés, amelyet az mobilitási ágazatban alkalmazunk, az árképzés kihatással van a, a eredményekre. Ismerjük London történelmi példáját, hogyha egy kis százalékkal csökkenne csak a közúti forgalom, ez jelentős kihatással járna az élet de ugyanakkor, hogyha a árakat változtatnánk meg, ezzel a keresleti oldalt is befolyásolnám, illetve azt is befolyásolni, hogy a különböző szállítási módozatokat mikor, a nap mely szakában is mennyien használnak. És hogyha minden egyes városi területre lebontjuk ezt, akkor látjuk, hogy milyen hallatlan komplex rendszerről van szó, hát még hogyha egy határon átnyúló együttműködésre gondolunk. Többen felvetették a határon való átnyúló együttműködés rendszerét. Említettem Kopenhágát, mint kitűnő példát. 900 kilométerre van innen mindössze ez a város, de hogyha vasúttal szeretnénk oda utazni, akkor el kell vinnem a pizsamámat, hiszen ez a helyzet, és ez egy elég különleges helyzet. Persze, hogy az alagutat most építik, és még néhány évig építeni fogják, de a határokon átnyúló infrastruktúra építése, amely infrastruktúra lehetővé tenni a polgárok számára, hogy válasszanak, Nos, ez egy olyan elképzelés, amelyet Európai Unió szinten világos iránymutatásokkal lehet csak megvalósítani. Az európai masterplan, hogy ez a terv csak a közúti közlekedésre vonatkozik-e, nem hiszem, itt infrastruktúrák összekapcsolódásáról van szó, hogy számos egyéb hatékonysági intézkedésről. is szeretnék még utalni azokra a felszólalásokra, amelyek arra szorítkoztak, hogy hatékonyabban kellene eljárnunk, ugye a nagyobb kamionoknál, és egyéb kérdéseknél is felmerült ez, hogy legyünk hatékonyabbak a már meglévő eszközökkel. Most nem csak ebben a jelentésben, hanem egyéb jelentésekben is megvizsgáltuk már az, hogy itt a hatékonyságban még sok tennivalónk van, és hogyha valóban csökkenteni akarjuk 60%-kal az emissziót, akkor ezekben az, irányban is el kell indulni. Aztán még van egy nagyon fontos kérdés. olyan a, a fenntartható ö, dolgokba kell investálnunk, nem a fenntarthatatlan ö, ö, tényezőkbe, hiszen a 2050-es célokat ö, a, olyan technológiákba kell investálnunk, amelyek valóban hosszú távon válnak be, nem csak 2020-ig vagy 2030-ig. Vagyis a 2050-es átalakulást kell ösztönözni ezekkel a beruházásokkal. Itt össze kell egyeztetni a magánszektorral a munkánkat, nagyon fontos, hogy garantáljuk ezeket a beruházásokat. Mm, új utakat is meg kell nyitni a hosszú távú célkitűzések elérésére nem mindig lehet összeegyeztetni ezeket az utakat. Amikor az alternatív üzemanyagú járművekről beszélünk, nos, itt megint csak e, arról beszélünk, hogy mi szennyezőbb a vasút, vagy a közút, meg kell nézni a számokat, és egyértelmű az, hogyha az elektronikus autók által generált e, villany áramot nézzük, de ezt a villamos áramot olyan erőművekben generáljuk, amelyek szennyezőek, akkor nem léptünk előre, és hogyha megnézzük a vonatokat, lehet, hogy ez sokkal környezetbarátabb, de helyi szinten, ugye ez teljesen más történet, de az üvegházhatás okozó gázok globális emissziója szempontjából már más a helyzet és egy jelentésben arra következtetésre jutottunk, hogy a bioüzemanyagok valóban a megoldás részét képezhetik, de hogyha a trade-off óriásivá válik, akkor megint csak van egy óriási kérdője, tehát nagyon fontos, hogy itt a szakpolitikai döntéseket meghozzuk a megfelelőképpen. Amikor a a technológiai lehetőségeket vizsgáljuk meg Európa szempontjából, Ugye itt a mérete kapcsolatos hatékonyság került említésre. A kutatások más, más eredményeket is hoztak, a kisebb méretű járművek is lehetnek hatékonyabbak helyi szinten, vagyis a spektrumnak mind a két szélét meg kell vizsgálni. 25 százaléka az az éves kutatási fejlesztési európai projekteknek ezen a területen van, vagyis ez egy óriási százalék. Nagyon komolyan, nagyon óriási összegeket ruházunk be a közszektorban és a magánszektorban is a közlekedési rendszerek kutatásába. Azt hiszem, ez a szállítási rendszerek kutatásába, azt hiszem, hogy Európának ebben rejlik a a sikere hosszú távon, és mi környezetvédelmi ügynökség részéről tudjuk azt is, hogy a hetedik Európai Uniós környezetvédelmi fellépés egy szénszegény gazdaságban gondolkozik 2050-ig, egy fenntartható ciklikus gazdaságban, és a reziliencia növekedésében. És itt a közlekedési szektorban hozott döntéseknek óriási szerepük lesz, hogy elérjük ezeket a célokat. A második dolog azt hiszem, hogy az a kihívás, hogy a mobilitásban ruházzunk be, itt nagyon fontos, hogy az egyes mérföldkövek mentén gondolkozzunk, hiszen meg kell vizsgálnunk, hogy csökkene a, a szénkibocsátás, az ökoszisztéma minősége növekszik-e, a fenntarthatóság növekszik el Például ezek azok a szempontok, alapvető kulcs szavak, amelyeket, példá, amelyeket például a Junckeri terv értékelésére is felhasználhatnak. A Junckeri tervet nem értékelném, ez egy politikai jellegű statement lenne, amelytől elzárkózik az ügynökségünk, ez nem a mi feladatunk, de azt hiszem, hogy számos területen a beruházások előtt nyitva áll a kapu. Aztán azt hiszem, hogy a, a zaj szennyezést is megemlítette néhány felszólaló. Mi végeztük el az első ilyen jelentést decemberben. Ez egy, egy nagyon nehezen tanulmányozható téma, mivel nagyon hiányosak az adatok, és nem jó minőségűek az adataink, de tudjuk azt, hogy különösen a városi területeken a zajkibocsátás és a forgalom szorosan összefüggnek. és itt a technológiák használatában rejlik a kulcs, ugye védő falakat is lehet építeni, de, né, de többen említették itt a térrendezés, a tájrendezés kérdését is. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésben itt kezdődik sokszor a folyamat, vagyis itt is sok munkánk van még ami a légi közlekedést illeti, többen említették ezt is. Azt hiszem, hogy ez egy globális téma, és bizonyára önök még jobban tudják nálam is, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nehezen tudunk erről beszélni, amikor a transatlanti kontextusban vizsgáljuk ezt, de a közép jövedelmi országok és az alacsony jövedelmi országok tekintetében is érzékeny kérdés. De az az elképzelés, hogy a következő évtizedek során a légi közlekedés, ha nem jön közbe semmi, akkor négyszeresére fog duzzadni, ugye ez azt is jelenti, hogyha nem változtatjuk meg a légi közlekedésnek a klímaváltozásra való kihatását és egyéb környezet szennyező aspektusait, akkor nagyon nehéz lesz elérni ezeket a célkitűzéseket, amelyeket Európa és a világ a üvegház kibocsátó gázok csökkentése tekintetében maga elé kitűzött. Ugyanez érvényes a szállítási szektorra, illetve a Itt nagyon sokszor elavult technológiákról van szó, a, le, a legnagyobb áttörés bizonyára az új technológiák hozzák majd, és tudjuk azt, hogy a leginnovatívabb európai vállalkozások már kísérleteznek is a hajó közlekedés, a hajószállítás területén innovatív technológiák már megjelentek. Több vállalkozás foglalkozik ezzel Európában. Nos, egy kicsit talán erőteljesebben is fogalmaznék itt a végén. Többen is említették, hogy mintha már axiómává vált volna az, hogy a közúti közlekedés, ez a vasúti közlekedés növekedni fog. Nos, szerintem nem lenne bölcs döntés az elemzéseink alapján hogy természetesnek tekintsük a, a kereslet oldalt, és így koncentráljunk az infrastruktúrára. Eléggé meggyőző tanulmányokat láttunk, amelyek világosan megmutatták az, hogy egy, egy fogyasztási cikket globálisan hogyan mozgatnak Európában, és hogyha megnézzük a mobilitás aspektusának kihatásait, akkor itt óriási kihatásokat látunk, vagyis az európai termelési láncolatok, az árképzési jelzések arról is szólnak, hogy meg kell vizsgálni, hogy a mobilitás flow milyen irányba megy, és önök esetleg azt mondhatják, hogy ugye ez a gazdaságnak egy nagyon fontos részét képezi mégis, és nem lenne szabad eltávolítani ezt ugye nem erről van szó, más meggyőző tanulmányok azt mutatják, hogy a mobilitást máshogy is meg lehet szervezni, amelyel munkahelyeket is teremthetünk. Tehát a háló, a nettó ö, ö, egyensúly, a mérleg ezekkel az új utakkal, mobilitási utakkal már kiegyenlítődik, és munkahelyeket is teremthetünk. Vagyis nagyon fontos a, a, a kínálat és a kereslet oldal is. Azt hiszem, hogy ebben egyenlőre ennyiben hagynám, tudom, hogy több kérdésre nem tértem ki, ami pedig a a tergépjárművek kibocsátása. Tudom, hogy ezen a területen hiányoznak még a célszámaink. Itt határokon átnyúló kérdésről van szó, de a szakpolitikai intézkedések a konkrét célszámokkal lehetnek csak hatékonyak. Tehát világos célokat kell rögzítenünk ezen a területen is, ez az egyik legfontosabb összetevője a szakpolitikai intézkedéseinknek. Ehhez szeretném hozzátenni, és a mai szakpolitikai klímában ez nagyon fontos, három szinten mutatkoznak meg a hatások. Egyrészt a környezetvédelmi kihatásban, az egészségre való kihatásban, és az innováció, a versenyképesség, a, szab, a szabadalmak területén. Ez az a három terület. 2008 óta 2,8-tól 4,1 millió munkahelyig terjedően növekedett az innovációs szektor Európában, tehát ez egy óriási módon növekvő, fejlődő szektor, exportáló szektor, vagyis itt mind a három tényező releváns lesz az európai társadalmak szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez ez a gondolatmenet további érveket is ad nekünk a eszmecseréink során. Ugye önök nem tartoznak a politika alakítói közé, de nyilvánvalóan fontos azt a kérdést megválaszolni, hogy hová mennek a pénzek. Tudjuk azt, hogy hogyan érjük, nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy hogyan érjük el a céljainkat. Köszönöm szépen. Ott még egy kérdés? Most azt hallottam, hogy Brunnings úrnak még lesz egy megjegyzése, de belé folytotta az szót a teherjárművekkel az elnök úr. Azt hiszem, hogy legközelebb két óra hosszát kellene beterveznünk egy ilyen prezentációra. Igen, igen. Nagy örömmel teszek ennek eleget, és hogyha öntől személyesen érkezik ez a javaslat, ez még örvendetesebb. Igen, legközelebb két óra hosszát fogunk ennek az eszmecserének szentelni. Most Na, még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, hogyha részletes kérdéseik is vannak, individuális kérdéseik, akkor kérem, vegyék fel a kapcsolatot az ügynökségünkkel, az információt kellő idében szolgáltatjuk szakértői munka alapján, úgyhogy kérem mindenki vegye fel velünk a kapcsolatot a többi kérdés tekintetében. Köszönöm szépen! Also wir kommen dann zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Rátérünk a következő napi rendi pontra. A bizottság végrehajtási hatásköreinek vizsgálata a légi közlekedés védelmi területén. A Nidi urat köszöntöm a DG Move képviseletében. Megadom önnek a szót, Onivi úr, és itt elől pedig kérem, menjenek ki, hogyha további beszélgetéseket szeretnének folytatni, de még ezt sem hallják, Persze, mások a hibásak, világos, egyértelmű. Köszönöm szépen, valóban a biztonság egy nagyon súlyos kérdés, és köszönöm a lehetőséget. Itt most egy ilyen területről van szó, ami viszonylag új tevékenység. Az Európai Unióban egy új hatáskörről beszélünk, amit szeptember 11-e után intézményesítettünk. Itt bizonyos új hatáskörökről is beszélnünk kell egy viszonylag súlytalanabb szabályozói keretek között. Egy rendeletről beszélünk, és ezért vagyunk ma itt jelen, ezt a rendeletet folyamatosan aktualizálják és kiegészítik. végrehajtási jogi aktusokkal, amiben a parlamentnek komoly szerepe van. Most röviden bemutatnám a helyzetet. A rendelet elég rugalmasnak bizonyult, jól alkalmazott, alkalmazkodott a változásokhoz, és ezen a területen a feltételrendszer nagyon gyorsan változik. A keret alapján nem csak a légi utasok biztonságát tudjuk garantálni, hanem mindezt észszerű költségszint mellett sikerült megtenni. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit rendszeresen kapunk önöktől. A parlament a több év során nagyon hasznos szerepet játszott a rendelet alakításában, alapvetően három területen. Először is folyamatosan bombáztak olyan kérdésekkel, amelyek a rendelet, illetve az intézkedések arányosságára vonatkoztak. Nagyon fontos, hogy ezek az intézkedések szükségesek, de arányosak az ellenzett kockázatokhoz képest. Ezen kívül a technológiai jellemzők is előtérbe kerültek, tehát minél inkább igénybe veszük az új technológiát a biztonsági költségek csökkentése érdekében, végezetül pedig olyan szabályokra van szükség, amelyek eléggé egyszerűek és elmagyarázhatók az utasok számára is, amelyet a biztonságiak is végre tudnak hajtani. A nemzetközi összefüggés is alapvetően fontos, ugyanis a repülés, illetve az ezzel kapcsolatos biztonság önmagában is egy nemzetközi dimenzióval bíró kérdés. Nagyon fontos kapcsolatok alakultak ki a partnereinkkel, így a legfontosabb partnerükkel az USA-val, én múlt héten jártam Washingtonban, és a biztonsági program is napirenden szerepelt. Az együttműködés és a kölcsönös elismerés, a szabályok kölcsönös elismerése nagyon fontos. És ez nem csak az Egyesült Államokra vonatkozik, hanem számos más fontos partnerre is, a Kanadára, Ausztráliába, Ausztráliára és más régiókra is kiterjesztjük ezt, hiszen másút is szükség lehet a biztonsági intézkedések erősítésére. És itt nem csak a személyszállításról beszélünk, az utasforgalomról, hanem a teherszállításról is. Itt még erőteljesebbek a biztonsági szabályok, ezeket teljes mértékben elfogadtuk. És akkor most Carlosnak átadnám a szót, hogy ismertesse ezt a keretrendszert. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Röviden egy prezentációt szeretnék bemutatni önöknek. Um, um, I will try to make it agile to leave time for questions. Igyekszem rövidre fogni, hogy a kérdésekre is maradjon idő. Áttekintem a különböző eszközöket és módszereket, amelyeket a repülés biztonság területén alkalmazunk. Először is abból kell kiindulnunk, hogy mi a célkitűzés, amire törekszünk. Az alapvető cél a polgári repülés biztonságának garantálása a jogtalan vagy jogsértő beavatkozásokkal szemben. A tagállamok az ICAO keretén belül a biztonsági egyezmény 17-es mellékletében vállaltak kötelezettséget. Közös szabályokat kell kialakítanunk, amelyek minden tagállamra érvényesek, mégpedig úgy, hogy azok közösen figyelemmel kísérhetők, monitorozhatók legyenek a bizottság részéről. A így kialakított közös szabályok és intézkedések szigorúbbak, mint amit az ICAO előír, és itt egy koordinációs erőfeszítés is meg kell említeni, ami a rendszerünk egyik sarköve. Legalább ennyire fontos, hogy az európai szabályok betartása a lehető szigorúban illeszkedjen az ICAO standardjaihoz, normáihoz. Nézzük a rendszerünk alapvető struktúráját. Az egész rendszer alapját a 302.008-as keretrendelet, illetve rendelet képezi, ez az alapvető jogszabály, amit a parlament és a tanács ezen a területen megalkotott, és ezt egy sor kiegészítő, végrehajtó jogi aktus teszi teljessé. A rendelet nyilvánvalóan egy nyilvános dokumentum, ugyanakkor viszont tartalmaz egy olyan részt a végrehajtása vonatkozóan, ami egy bizottsági határozatban öltött testet, és ez már bizalmas jellegű. Nézzük az egyes elemeket. A keretrendelet rendelkezik a rendszer alapvető elveiről, a hatájáról, a közös alapvető repülésbiztonsági standardokról, az eszközökről, illetve a nemzeti szintű programokról, és nagyon fontos eleme az a lehetőség, hogy nem EU országok standardjait is kölcsönösen elismerhessük. Ezek a fő vonásai a rendszernek tehát, és a 28 tagállamra vonatkozó közös szabályokkal illetve az európai térségre is kiterjedő szabályokkal egy egypontos egységes területet kívánunk létrehozni, ami komoly gazdasági előnyökkel, megtakarításokkal jár. Tehát csak egyfajta ellenőrzésre, vagy egyszeri ellenőrzésre kerül sor, amikor a Schengeni területre be utazik valaki, ez rendkívül kezelhetővé teszi a rendszert, és gazdaságosági szempontból is előnyös. Nézzük most a kiegészítő jogalkotásokat. Az első egy bizottsági rendelet, a 272 per 2009-es, és röviden bemutatnám, hogy milyen főbb elemekből áll ez. A rendelet először is az átvilágítás módszereit szabályozza, ezt ezen a szinten kell tehát meghatározni. Az ezt követő végrehajtó jogi aktusok viszont már arra térnek ki, hogy ezeket a módszereket hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban. A keretrendelet és a kiegészítő rendelet határozza meg, hogy miért kell valamit megtenni, illetve mit kell megtenni, és a végrehajtási rendeletek szabályozzák azt, hogy ezeket az eszközöket vagy módszereket hogyan alkalmazzuk. Ezek a jogi aktusok, határozatokban is testet öltenek, azok a részek konkrétan, amelyeket bizalmasan kezelünk. Nézzük, hogy mi a struktúrája ezeknek a jogszabályoknak. Tehát az alapot a keretrendelet teremti meg, és 2011 óta a munka elsősorban a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozott, így a 185-ösre és a 774-es rendeletekre, az átvilágítás szabályait illetően és egyéb részletekre vonatkozóan. Van egy rendszeres konzultáció, időszakos konzultáció az érdekeltekkel, hogy a rendszer működő képességét biztosítsuk tehát az összes érdekelt felet bevonjuk. A 300-as keretrendelet már előírja az érdekelt felek tanácsadói csoportját, az úgynevezett szagaszt, ez a bizottság felé tartozik beszámolóval. Ez egy szakértői csoport, és bármely olyan szervezet, amelyet érint, vagy amely részt vesz a repülés biztonságban tagja ennek a szervezetnek, így repülőtársaságok, repülőterek, gyors futárszolgálatok, teherszállítók és stb. Tehát minden olyan testület, szervezet részese a munkának, amelyeket a repülés biztonság érint, tehát ők is a jogalkotás részei. A SZAGASZ, tehát tanácsadó testülete a bizottságnak a repülés biztonság területén, és gyakorlati szempontból hangolja össze a különböző bizottságok és a szagász közötti munkát, annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a munkánk, ezen kívül a prioritásokat, a különböző véleményeket is közvetítik felénk, és felvetnek újabb kérdéseket, amelyek további megvitatásra szorulnak. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a rendszer alapját egy biztonság alapú, kockázat alapú biztonság képezi, tehát az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a fenyegetettséghez vagy a kockázathoz képest. A kockázatot kezeli a rendszer, ha bár a, mivel a kockázat megelőzés az sokkal körülményesebben lenne megvalósítható, sőt komoly akadályokat jelentene a repülés szempontjából. Egyértelmű metod, metodikával készül a kockázatelemzés. Ebben a folyamatban nem csak önkormányzati bizottsági szolgálatokkal koordinálunk, hanem például a nemzeti hírszerzési szervezetekkel, és az EFO bizottság tagjaival is. És ennek alapján elemezzük a valós kockázatokat, fenyegetettségeket, azoknak valószínűségét, majd alakítjuk ki a legmegfelelőbb fellépést a, nagyon fontos, hogy ne reagáljuk túl a kockázatokat. Lehet, hogy egyes kockázatokra rövid távú intézkedéseket kell alkalmaznunk, de ezeknek hiteleseknek kell lenniük, és lehetővé kell tegyék a fenntartható kockázatkezelést. Itt a kockázatelemzés az utas ellenőrzésekre vonatkozik, például vagy ellenőrző pontokra, és a különböző azonosító eszközökre. Nézzük most, hogy az általunk készített tanulmány milyen megállapításokat tett az ellenőrző pontok vonatkozásában. A folyamatnak ez egy nagyon fontos része. Itt a biztonságot és a rendszer működőképességét is biztosítani kell. Fontos tehát, hogy az utasok megfelelő tapasztalatokkal rendelkezzenek, illetve hogy a folyamatot elősegítsük. Itt a relevancia és az arányosság kulcsfontosságú, tehát biztosítani kell, hogy a biztosít biztonsági intézkedések a tényleges kockázatokra vonatkoznak, azokat hivatottak kezelni. Itt most megemlíteném a folyadékokra vonatkozó rendelkezést, aminek értelmében betiltottuk a folyadékok bizonyos mennyiség feletti kézipógyászban történő szállítását, és ezt az átvilágítások, az átvilágítási technológiákkal igyekeztünk biztosítani, de azóta ezek a szabályok némileg enyhültek, most már például a duty free üzletekben vásárolt folyadékok kézipogyákban is szállíthatók, és a tilalmat tehát így módon enyhítettük a nem fémes kockázatokra vonatkozóan idén március elsőjén újabb intézkedéseket vezethetünk majd be az ellenőrző pontokon, hogy az ilyen konkrét kockázatokat ki lehessen szűrni. Nagyon fontos elem még, az, hogy mi nem kívánjuk előírni a konkrét módszereket, hanem ajánlunk egy eszközcsomagot, és az adott hatóságoktól függ, hogy az ő helyzetüknek melyik eszköz felel meg leginkább. Tehát igyekszünk minél rugalmasabbak lenni a különböző partnerekkel szemben. További példa az elvégzett munkára vonatkozóan a teherforgalomra vonatkozik. 2010-ben például egy nyomtatóban elrejtett robbanó anyagok mutattak rá, hogy itt ez egy valós kockázat. 2010 óta azon dolgozunk, hogy az EU-ban és az EU-ba berepülő járatok esetében biztonságosan átvilágítsuk a rakományokat. És ebből fejlődött ki az úgynevezett ACC3-as rendszer. Tehát minden olyan járat, ami az EU-n kívülről hoz be teherárút, igazolnia kell, hogy az adott szállítmányozó megfelel a biztonsági követelményeknek, és ezt hiteles módon kell igazolnia. Az összes nemzetközi partnerünkkel igyekeztünk párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy az EU-n kívüli rendszerek megfelelő szintű biztonságot garantáljanak ami standardjaink szerint, és itt technikai segítségnyújtási programokat is kialakítottunk világszerte. A harmadik elem, amiről szeretnék szólni, a technológia. Már korábban említettem, hogy a jogszabályok többféle biztonsági megoldást tesznek lehetővé, és itt a konkrét kockázatokra konkrét megoldásokat tartalmaznak. Az egyes reptereken alkalmazott technológiai megoldásoknak kiegyensúlyozottnak kell lenniük a biztonság, a gazdaságosság és a működőképesség szempontjából. Az elfogadott jogszabályokban különböző projekteket is ösztönzünk, például az ACBS projektet. Itt új technológiák beszerzésére ösztönöznénk a repülőtereket, és ezzel megkönnyítenék az utas forgalom feldolgozását. Például a gondolunk itt a folyadékok szállításának a szabályzására. További fontos eleme a eljárásnak, vagy a folyamatnak a nemzetközi perspektíva. Már említettem, hogy a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy elismerjük más országok normáit. Az a one-stop biztonság kiterjesztését kívánjuk ezzel elérni, illetve a gazdaságosságot fokozni. Ennek fontos eleme a, biztons, a teherforgalom biztonsági intézkedéseinek kölcsönös elismerése. Itt az USA-val való forgalomban ez igen komoly előnyöket jelentett, és további lépéseket kívánunk tenni, hogy ennek a rendszernek az előnyei tovább fokozzuk. Ezen kívül nyitottak vagyunk, hogy ezeket az elveket, ami a one-stop biztonsági ellenőrzést illeti a teherforgalomban, más országokra is, Kanadával már előre haladott tárgyalások folynak, de más országokkal is, ahol és már igen komoly munkát folytattak annak érdekében, hogy a standardjaik megfeleljenek az EU-s standardoknak. Kapacitásfejlesztésen is dolgozunk az ICAO-val közösen, elsősorban harmadik országoknak nyújtandó segítség érdekében, és ezzel biztosíthatjuk majd, hogy az ACC 3-as szabályok a teherforgalom vonatkozásában hatékonyabban működhessenek. Nézzük most röviden, hogy mik a következő lépések. Itt a legfontosabb elemeket villantom csak fel. Olyan intézkedésekre gondolunk, ahol az, a kockázat elve érvényesül, és hogy minimálisra szorítsuk ezen intézkedések káros hatásait. Az új technológiákat is ösztönözni kell, ugyanakkor viszont nagyon fontos, hogy ez az utasokra nézve ne rójon plusz terhet vagy hátrányt. Tehát ha az egyik oldalon lehetőséget teremtünk, ezzel ne csukjuk be az ablakot a másik oldalon. Mint ahogy említettem, ezt a munkát folytatjuk, és elsősorban a kockázat alapú elvekre helyezzük a hangsúlyt, a kézi podgyászokra vonatkozó biztonsági rendszereket is tovább kívánjuk fejleszteni, és végezetül a bizottság egy olyan repülési stratégián dolgozik, amely a repülés biztonsággal kapcsolatosan is számos szempontot fog tartalmazni. Ezzel tulajdonképpen a prezentációm végére is értem, és köszönöm szépen a figyelmüket. Kommt jetzt Wim van Kamp wieder dran. Köszönöm, van de Kamp képviselő. Elnök úr, Köszönöm szépen. George Bachnak szeretném megadni a szót a néppárt nevében, de az abban a pozitív helyzetben vagyunk, hogy ön is, meg én is múlt héten az USA-ban jártunk, és a TSA-val, a közlekedés biztonsági ügynökséggel találkoztunk meg voltam hökkenve hányan, kapaszkodjanak most jól meg képviselőtársaim, 60 ezer ember dolgozik a TSA-ban, a Transport Security Agency-ben, a közlekedés biztonsági ügynökségben az USA-ban. És ez bizony felvet egy-két kérdést. Hiszen ne felejtjük el, hogy az utasforgalom elsőprő nagy többsége nem terroristákból áll, hanem gyorsan akarnak um, utazni, gyorsan akarnak keresztül lépni a biztonsági hálón. Nos, az USA-ban a PRICSEKről és a Global Entry programról beszéltek. Kérdezem, hogy valami ilyesmint törjük-e mi is a fejünket. Izmail. Nem kérdésem van, sokkal inkább meg szeretném köszönni a bizottság bemutatóját. Azt hiszem, hogy ez az új technológia valóban nagyon érdekes, hiszen ez megkönnyíthetné az utazás biztonságát, gyorsaságát, Persze úgy, hogy nem veszne, veszélyeztessük a biztonságot. Ugyanakkor az Advanced Package kapcsán további információkat szeretnék kérni. Azt gondolom, hogy ez az állampolgárokat is ér érdekelheti, hiszen láthatnák ezáltal, hogy az Európai Unió tényleg tesz valamit, ami mindennapi életüket is egyszerűsíti, pozitívan befolyásolja. Ez volna a kérdésem, és köszönöm az ideig elvégzett munkájukat. Köszönöm, Jackie Foster. Köszönöm szépen, én is köszönöm ezt a prezentációt. Valóban az USA-ban jártunk múlt héten, meglátogattuk az ilyen munkát végző ügynökségeket, és ez egy nagyon hasznos munka volt. Aki még nem volt itt az előző ciklusban, én voltam a múlt ciklusban a jelentés jelentéstevője, és az én elképzelésem volt a spot check, bevezetése, tehát a próba alapú vizsgálatok eredménye. És örülök, hogy a bizottság eleget tette a kérésünknek, hiszen itt persze ez nem a bizottság, hanem a Nemzeti Légi Biztonsági Ügynökségek feladata volt. Az IKEP 3-at átvettük az általános szabályokban, azt hiszem, hogy ez nagyon jól működik. De a mindennapi életben nem mindig jól működik. Meg kell köszönni önöknek a biztonságot szolgáló munkáját, de ugyanakkor a CAA, a CAA munkatársairól se szabad elfelejteni, a saját kormányaink, a saját kémelhárításunk is fontos szerepet játszik abban, hogy a biztonságot a légi közlekedésben megteremtsük. Nem egy szervezet, nem csak a bizottság, nem csak a Nemzeti légi hat, Légiközlekedési Hatóságok, hanem sok szervezet együttműködéséből jön létre a biztonság. Említett a folyadékok ügyét. Azt kell, hogy mondjam, főleg a múlt heti viták fényében, hogy lássuk a technológiát, de csak azért, hogy egy üveg, üveg uh, gint bevigyek, nem fogok még plusz egy órát várni. Az amerikaiak úgy gondolják, hogy hosszú utat kell még bejárnunk. Lehet, hogy egy reciprok megoldást lehet találni, de úgy gondolom, hogy ez nem megoldás. A, mindenki érti a 100 ml-es megoldást, ennek a szabályait. Azt gondolom, hogy a konkrétebb megoldás segíthetne esetleg abban, hogy én meg, egy végleges megoldást találjunk, de nem vagyok pessimista, ezt kihangsúlyozom. Ami pedig a One Stop Security, az egyállásos biztonság vizsgálatát illeti, hát ez volt a megközelítés célja. de még Európán belül is gyakran két ellenőrzésen kell átmenni, mondjuk ha Schengeni térségből kívülről jön valaki is. Ez is elfogadható, de hát ezért örülnénk, hogyha biztosítanánk az egy biztonsági ellenőrzéses megoldást. És ezzel az utolsó észrevételemre térek rá, térek rá. Én nagyon kemény vagyok a biztonság tekintetében, de hát azért legyünk reálisak. Nem folytathatjuk így ezt a munkát és erről múlt héten nagyon őszinték voltunk, egyszerűen nagyobb léptékben kell gondolkoznunk. Örülünk, hogy újabb és újabb biztonsági intézkedéseket akarnak bevezetni, de ugyanakkor az utasok tapasztalata gyakran felháborító, és a terroristák újton új technológiákat vezetnek be. A lényeg az, hogy kockázat alapú legyen az ellenőrzés, az emberek az utas forgalom 99,9999 és még folytathatnám százaléka békés szándékkal utazik, az utasok ezen százaléka nem terroristák. Tehát a pricsek rendszer, az előzetes vizsgálati rendszer, ez az USA-ban nagyon is bevált, azt hiszem ez lehet a megoldás és azt hiszem, hogy a tagállamoknak ezen kell elgondolkozni. Nem biztos, hogy ezt egész Európában kell bevezetni egyszerre országoknak kell ezt bevezetni, de hogyha az amerikaiak, akik nagyon kemények a biztonság kérdéseiben, úgy gondolják, hogy itt előre tudunk lépni, és az emberek hajlandók ebben az önkéntes rendszerben részt venni, akkor miért nem? Tehát, hogyha én tovább információkat fagyok hajlandódni magamról, de ilyen módon gyorsabban kerül, keresztül megyek a biztonsági ellenőrzése, miért nem? Tehát miért ne tegyem? Hiszen a vége az lesz, hogyha Brüsszelből Manchesterbe akarunk menni, még egy üvegszkenneren, tehát az üveg tartalmát vizsgáló szkenneren is át kell majd menni. Még egyszer mondom, önöknek kell bennünket, a belügyminisztéreinket, a légi hatóságokat tájékoztatni arról, hogy hogyan lehet a, a biztonságot növelni. Az IRA igazán hosszú ideig eh, veszélyeztette az Egyesült Királyság belső, királysa, belső biztonságát, de hát nem tekintettünk minden terroristának, mindenki terroristának. Ez a tapasztalat, amelyre építhetünk. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és persze az IATA-val és a bizottsággal is szorosan együtt akarunk működni, hiszen kíváncsi vagyok, hogy az IATA szinterében, szinterén mi történik. Köszönöm szépen a frakciónk nevében, hogy eljött, örülök, hogy itt volt. Köszönjük, Kari Madelli. Köszönöm szépen. Nos, ugye a magánélet adatainak biztonságát garantálni kell az, adat, az utas adatok ellenőrzésénél is. Itt az áru szállításra is gondolok, de hogyan tudják ezt garantálni? Ez az első kérdésem. A második pedig a a beruházások intéz, biztonságának az intézkedései mennyire hatékonyak. A harmadik kérdésem, amikor a kézi foggyászról beszélünk, ugye, amelyeket szintén beszkennelnek és regisztrálnak, mi a költsége ennek az új nyilvántartási eszköznek, és valóban használni fogják-e ezt, és bevált-e a légi a repülőtereken is. Még egy konkrét példát szeretnék elmondani, hogyha ennek, ezeknek a, ezeknél a csomagoknak a regisztrációjánál kiderül, hogy Juncker úrnak van egy, egy, egy dobos csokoládéja, a csomagjában, akkor ugye ez egy személyes adat, ami ezáltal ke- ke- keletkezik, ezt megőrzik, vagy pedig az adott utasnak például Juncker úrnak joga van erről tudni, és arról esetleg azt is kérni, hogy ezt töröljék ezt az adatok, vagyis konkrétan szeretném tudni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Danke sehr. Jetzt Jens Nielsen. Köszönöm, Jens Nielsen. Tack så mycket. Eh, jag skulle... Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni ezt a bemutatót, ezt a prezentációt. Nagyon jó, hogy ezt elektronikus formában is megkapjuk, hogy még egyszer beleolvashassunk. Nem olyan könnyű felismerni, hogy milyen szerepet játszanának itt a bizottsági, a bizottsági, illetve mi hatóságaink, a tagállami hatóságok. Van itt még egy kérdésem, amely a légiközlekedés biztonsági stratégiára vonatkozik. Egy konkrét példa, Például a szakbizottságban már eszmét cseréltünk, mégpedig az országon belüli légi utak, például Svédországban fontos szerepet játszanak. Van egy-két kapcsolat, amely biztosítja azt is, hogy mondjuk a nagy kórházak közötti betagforgalom működhessen. Egy észt vállalkozás nyerte el a közbeszerzési pályázatot, és ilyen módon felmerült a kérdés, hogy a svéd hatóságok mennyiben felelnek a biztonságért. És egy sor eset kapcsán kiderült, egy sor olyan eset merült föl, amelyben elvették a működési engedélyt az észt hatóságtól. De egymásra mutogatott a két engedélyező hatóság, az észt és a svéd. Ugyanakkor a svéd hatóság azt mondta, hogy ez az észtek feladata. Egy szóval az a kérdés, hogy miért nem tud itt a bizottság fellépni, és miért nem mondhatja azt, hogy az ellenőrzést koordináljuk. Hogyha például egy légitársaság vagy egy repülőgép működési engedélyét visszavonják, akkor ebben egy döntőbírósági funkciót játszhatna a bizottság. De jelenleg ez a rendszer nem így működik. És ilyen módon vannak olyan légitársaságok, amelyek mondjuk Svédországba repülnek be, de sokan bolykottálják ezeket a társaságokat. Egy szóval bizonytalan a helyzet, és megoldást kell keresni. Köszönöm, és végre valahára Zsors Bach is szót kap. Köszönöm szépen. Semmilyen nagy hatalmas várakozást ne támasztanak felszólalásommal szemben. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és, tap és tanulságos előadást. Két-három kérdésem van a rugalmassággal kapcsolatban. Joggal beszélt arról, hogy a biztonsági ellenőrzések ben a tagállamok egy bizonyos játéktérrel kell, hogy rendelkezzenek. De személyes tapasztalatomból, meg a sokat repülő utasok beszámolójából tudjuk, hogy ez elbizonytalanítja az utasokat, hogy légikikötő és légikikötőként változik, mit várnak el a biztonsági ellenőrzéskor. Aztán az időben is változik az, hogy mit vihetünk fel a fedélzetre, mi nem. Tehát voltak éppen én a rugalmasságban nem igen látok semmilyen előnyt. Kérdezem, hogy önök milyen előnyt látnak ebben, ebben a rugalmasságban? Van még egy kiegészítő kérdésem is. A fedélzeti személyzet képzése, továbbképzése illetve a földi kiszolgáló személyzet és a biztonsági személyzet képzés és továbbképzésére is vonatkozik a rugalmasság? Kérdezem. Voltak éppen tehát a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy milyen képzési, továbbképzési elvárásokat támasztanak a földi kiszolgáló és a biztonsági személyzet képzése kapcsán? És kérdezem azt is, hogy létezik-e az iparág részéről vizsgálat a szkennerekről, a screeningről, illetve hogy mennyire lehet ezeket a vizsgálatokat komolyan venni, mennyiben a saját érdekeiket jelenítik meg. És nem áll -e fenn annak a veszélye, hogy a légi kikötők, hogyha most új technológiákat vásárolnak be, hogy ezek a technológiák egy fél év, egy év alatt már kikerülnek a, kicsúsznak a divatból, előregednek. Köszönöm szépen, én is utolsóként jelentkeztem a felszólalók listájára. Engem a folyadékok érdekelnek természetszerűleg. Többször vitáztunk zárt és nyílt ajtók mellett itt a szakbizottságban, és senki nem tudta elmondani, hogy milyen biztonsági milyen biztonsági hozadott értékel jár a folyadékokra vonatkozó tilalom sokan ezt úgy látják, hogy ez egy, egész egyszerűen a parfümipar és a duty free eh, boltok eh, támogatását szolgálja. Hiszen egy bizonyos mennyiségű folyamatot, eh, folyadékot fel lehet vinni a fedélzetre, és az usa megkérdeztem ezt, hogy ha három terrorista közösen beviszi 100-100 milliliterenként az anyagot, akkor már összeöntheti a robbanószert. Vagy pedig, hogyha mondjuk egy egy vegyületre van szükségünk, és mondjuk a duty free-ben megvásárolom a vizet, és aztán a port beviszem, és az ellenőrzés után összekeverem ezt a dolgot, akkor továbbra is rendelkezésre áll a koktélkip. A robbanékony koktél kipróbálták ezt, hogyha az újságírók, egy oknyomozó újságíró egyszer megcsinálná, akkor mindenki ott állna a szégyenkezhetnek. Kérdezem tehát, hogy ma már biztonsággal meg tudják állapot, állapítani, hogy észszerű -e ez az intézkedés, ez a tilalom, vagy pedig egész egyszerűen fügefa levélként vezették be ezt a tilalmat. Kérdezem tehát, hogy elemezték -e ezt a helyzetet. Mindig arról beszéltek, hogy persze, még lesz majd mechanikai vizsgálat, megvizsgáljuk majd a egyes folyadékok veszélyes voltát, de én legalábbis a jelenlegi információk alapján nem hiszem, hogy a vizsgálatokat bevezetik majd. Kérdezem, nem hajlandók végre valahára beismerni, hogy ez a folyadék tilalom semmi módon nem járul hozzá a biztonsághoz, és ilyen módon megszüntetjük azt. Most pedig önél, önél szó. Also die Amerikaner hatten mir auch gesagt. Az amerikaiak is ezt mondják, hogy ez így működik állítólag. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm valamennyiüknek ezt a nagyon élénk eszmecserét. Valóban nincs 60 ezer fős tímünk, az, mint az Egyesült Államokban, és a mi rendszerünk Európában a teljes szubszidiaritási láncon alapszik, hogy a tagállamokra nagy nagyban alapozódunk a munkánkban, az ottani hatóságokba vetjük bizalmunkat, és vannak alapvető szabályok, amelyeket valamennyi tagállamnak kötelezően alkalmaznia kell. Egy konkrét kivétel az Egyesült Királyság esete az egyablakos biztonsági rendszer de a belső piac védelme, biztonsága lebegett a szemünk előtt, mint célkitűzés. Most képzeljék el ezt az egész közlekedést Európában az átszállásokkal, akkor hogyha a kölcsönös elismerés rendszere nem létezne, mint egyablakos rendszer, hogyha minden egyes helyen ellenőrzéseket folytatnának, ennek óriási költségei lennének, és káoszba fulladna az egész közlekedés Európában ez az az ok, ami miatt az egész rendszert nem csak a tagállami hatóságokra alapozul, alapozzuk, vagyis a tagállami hatóságoknak kell a biztonsági intézkedéseket meghozniuk alapvetően, hanem a hírszerzés, mint input is rendkívül fontos. Még nem értük el ezt a pontot, és Foster úr valóban joggal jegyezte meg ezt, vagyis ugye még az információt sem, az információ megosztás fázisában vagyunk, de az utóbbi év, években azt látjuk, hogy ez a rendszer tovább fejlődött, és még tovább kell ezt fejleszteni. A tagállamoknak óriási motivációjuk van az információ cserében, nagyon fontos, hogy ezt tovább fejlesszük. Ez egy nagyon pozitív fejlemény. És ezek alapján, a hírszerzési információ alapján döntünk a tagállami hatóságokkal közösen a lehető leghatékonyabb intézkedésekben, amelyeket az egész Európai Unióban bevezetünk. És megint csak egy további gondolat, ugye Foster úr nagyon harcos szellemmel szólalt fel a tekintetben. Van egy korlátozott magunk, egy felügyeleti kör, amely azzal foglalkozik, hogy ellenőrizze az intézkedések foganatosítását minőségi szempontból is az Európai Unió összes repülőterén. Itt megint csak teljes mértékben egyet, együttműködünk a tagállami hatóságokkal, vagyis nem kellett hadsereget létrehoznunk, felügyeleti hadsereget az Európai Unióban, mint például, amit az atomerőművek biztonságánál láttunk. Itt ebből is levontuk a tanulságokat, és nagy mértékben a tagállamokra hagyatkozunk e tekintetben. Végül pedig azt hiszem, hogy itt ugye a különböző intézkedésekről szóltak a felszólalások, az egyes utasok tapasztalatára utaltak, és hogy talán ezt egyszerűsíteni kellene. A következő légiközlekedési stratégiában ezt tovább szeretnénk fejleszteni a bizottság részéről is, ugye a bizottság már bemutatta ezt a stratégiát. Szeretnénk tovább lépni a kölcsönös elismerés területén számos országgal szeretnénk továbblépést elérni, hiszen itt még vannak kihasználatlan potenciálok, Mm, és nagyon sokat mondó volt ez az eszmecsere, valóban itt még van ellenállás, de már sokkal jobban értik az érintett felek azt, hogy az Európai Unióban hogyan működik ez a rendszer, és azt is, hogy milyen színvonalat értők el. Carlos is említette, hogy már nem csak az ICAO minimumát tartjuk be, hanem ennél sokkal tovább léptünk, és erre nagyon büszkék vagyunk. Ami az előzetes ö, kezelést ö, eljárásokat illet, illeti. Nos, ez egy nagyon érdekes koncepció, ezt komolyan kell vennünk, de hogyha előzetesen fel tudunk térképezni bizonyos kérdéseket, akkor ezt a kölcsönös elismerést is elősegíti, vagyis a pre-clearance-en keresztül, amelyet az e- USA-ból eredeztethetünk, most ezzel a rendszerrel nagyon komoly elő, előrelépéseket tehetünk a kölcsönös elismerés fok, fokozatában a tovább lépés területén, és a, ennek a rendszernek a repülőtereken való bevezetése minőségileg is segíti az utasok életét. Nagyon régóta küzdünk már ezzel a problémával, nagyon régóta. Vagyis ez az az irány, ahol Európa is szeretne segíteni más országoknak együtt szeretne működni. A másik a technológia kérdése számos alkalommal ez is felmerült ma. Azt hiszem, hogy javítani kell valóban a, a, az ellenőrzések minőségét is, és az utasok tapasztalatait is kellemesebbé kell tenni. Először is a folyadékok tekintetében, most elnök úr, ma megerősíthetem itt önnek, hogy ez itt nem hülyeség volt. A, a folyadékokkal foglalkoznunk kellett. Ne, egyáltalán nem volt ez, ez bolond gondolat. És itt nagyon komoly tények alapján tudom ezt mondani. Valószínűleg egy hibát követtünk el, az, hogy itt megígértünk egy konkrét dátumot ezzel kapcsolatban, és az valószínűleg nem volt okos dolog. Egyszerűen meg kell néznünk azt, hogy a technológiával mit tudunk elérni, a, a biztonságot, a, a, a, a fenyegetettség mértékét pontosabban meg kell vizsgálnunk. Tehát itt a folyadékoknál még egyszer szeretném megerősíteni, és ezt Carlos is elmondta, hogy a célkitűzésünk az, hogy megszűnjön ez a tilalom, de megfelelő feltételekkel kell ezt tenni. És az első feltétel természetesen az, hogy valamennyi repülőtér rendelkezzen a megfelelő technológiával. Fosszer úr is említette, hogy az első lépés valószínűleg egy olyan rendszer lenne, ahol az utas dönthet tehát választása legyen az utasnak, hogy ebbe az irányba megy, vagy abba. És aztán ezt, ezt tovább fejlesztenénk, de ezt, ezen nagyon komolyan dolgozunk, és szabályos időközönként megkapjuk a három többi fontos országtól is az elköteleződést, a szándéknyilatkozatot, az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada, ez a három ország, nagyon fontos, hogy ők is továbbra is elköteleződjenek Ugye a szkepticizmus időnként mégiscsak felüti a fejét, ezt tudjuk. Az USA-ban is beszéltek erről. Ami az, az IASA szerepe, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. Nemrégiben indítottunk útjára egy tanulmányt, amelynek az a célja, hogy felrajzoljon bizonyos megoldásokat az IASA szerepe tekintetében az utasbiztonság területén, ez egy nagyon fontos munkafolyamat, szintén, mivel azt gondoljuk, hogy ez is segíthet minket abban, hogy javítsuk összességében az egész rendszert. Végül pedig, ami a kézipodgyászok screeningét illeti, ugye itt a, nagyon különböző a kétféle, a feladandó poggyász és a kézipodgyász átvilágítása között. Ugye itt volt egy provokatív kérdés, mi történik a, ugye a az üveg, egy, egy üveg konyakkal. Nos, fajta regiszterünk nem lesz. Ilyenfajta regisztert nyilvántartást nem fogunk vezetni, hogy mi volt a csomag tartalma. De ez a csomagátvilágítási rendszer nagyon jól működik, nagyon jó technológiákat használunk, valamennyi száz százalékban valamennyi repülőteret lefettünk. A kézipoggyász átvilágítás is folyamatosan javul, mint technológia. Szeptember a végső határidőnk, és addig látni fogják, hogy a repülőterek egyre inkább egyre hatékonyabb technológiákkal detektálják a robbanóanyagokat a kézi poggyászokban is az új esetleges fenyegető tényezőkkel kapcsolatos kockázatelemzés alapján. Végül pedig az észt légitársaság esete, erről még nem hallottam én személy szerint, de ez ugye egy biztonsági kérdés, és itt megvannak a megfelelő reagálási mechanizmusaink, akkor, hogyha ez egy adott vállalkozás nem reagál megfelelő módon, vannak európai szintű mechanizmusaink is, Hogyha megengedi, akkor a felelős kollégákhoz továbbítom ezt a védelmisekhez, és felveszik a kollégák a, kapcsolatok, a kapcsolatot a svédekkel és az észtekkel is, hogy tiszta képet kapjanak, mivel általában van egy ilyen csere, és hogyha valahol egy, egy fenyegetést találnak, azt, azt a gépet azonnal lehozzák. Köszönöm szépen. Nos, megnézzük Köszönöm szépen. Egy kicsit túléptünk az időn, köszönjük a tolmácsoknak is, de még szeretnék egy utolsó instrukciót adni. 12.30-kor egy, a DJ Move igazgatósággal lesz egy Juncker tervek kapcsolatos workshopunk finanszírozási eszközökkel. Mindenki részt vehet ezen mindenki jöhet erre. Még egyszer köszönjük a tolmácsok munkáját, különösen a portugál kabinnak köszönöm, mivel őket ismerem személyesen. Viszlát délután!